morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kezdjük meg már a munkát. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Van-e bármiféle hozzáfűzni valójuk? Az elnök közleményei nincsenek közleményei az elnöknek, ezt tudom mondani. Ezt követően a harmadik napi rendi pont következik. 2015-ös jelentés Fajrum Macedónia haladásáról. 2015-ben most a tervezetet első alkalommal vitatjuk meg Macedóniával kapcsolatban. 2015-ben az ország komoly kihívásokkal szembesült nemzetközi és hazai fejlemények miatt, ami általában a stabilitást is kikezdte miel mindennek előtt kommunikációs problémák merültek fel, ami ellenzék, vagy lehallgatásokat folytattak. Ez utcai tüntetésekhez vezet, polarizáció alakult ki a kormány és az ellenzék között, és ez már fenyegette az ország stabilitását és belbiztonságát. Örülök, hogy a súlyos politikai válságot a négy párt júniusi megállapodása, júliusi megállapodása alapján sikerült kezelni, ami segített egyébként a mi szakbizottságunk, és a bővítési biztos is Weigel és Kukan urak sokat dolgoztak ezen. Itt fenntartható módon kívánják megoldani tárgyalás úton a problémáikat. A második pont idén ez az ország óriási menekültáradattal szembesült, amely belépett az országba. Az ország reagált, méghozzá felelős partnerként reagált oly módon, hogy több mint félmillió személyi tranzitját biztosította, de szükség van az EU segítségére, hogy fogadni tudják az embereket. A bűnüldözés területén is szükség van segítségre, és a határőrizetnél is. Idén az Európai Bizottság az ajánlását eh, nem eh, támasztotta alá, hogy megnyissuk a csatlakozási tárgyalásokat a politikai helyzet miatt, és a június-júliusi megállapodás eh, közül számos pontot még nem ültetett át a gyakorlatba az Európai Bizottság várja az áprilisi előrehozott választásokat. Weigel úr az állandó előadónk, ezeket a témákat vetette fel az ország csatlakozási folyamatának keretében, beleértve a polarizációt, az átpolitizált igazságszolgáltatást, a civil társadalom helyzetét, az, hogy visszacsúszás van a sajtószabadságban, illetőleg a társadalmi gazdasági fejlődésben is voltak akadázások. Most pedig megadom a szót Ivo Weigel, Weigel úrnak, hogy röviden mutassa be a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr! Anyanyelvemen szlovénul fogok beszélni, ezért arra kérem önöket vegyék fel a fejhallgatókat. Köszönöm. Előadóként abból indultak is. Úgy gondolom, hogy ez az állam az euróatlanti integrációt folytatja, viszi tovább. Macedónia még mindig az első lépés megtételére vár. A stabilitás, a biztonság erősítése cél Európában, amikor Macedónia csatlakozásáról beszélünk. Macedónia az elmúlt hónapokban jó feladatot látott el a migránsok kezelésében, az emberek kezelésében, akik Európával egy jobb életet keresnek. Minden esetre az tény marad, hogy a balkáni térségben Macedónia egy különleges állam, a multikulturalizmus, a multinacionalizmus és a vallásos sokszínűség miatt ezzel az állammal foglalkoznunk kell egyszerűen. Elmúlt évben volt egy politikai válság, egy parlamenti blokád, bizalmi válság is kialakult idővel, és hát ami itt meg kell említeni, lehallgatásosi botrányról is beszélhetünk egy válság keretében illetőleg Kumanovóban az erőszak a terrorizmus is felütötte fejét. Ma a macedóniai politikában abból kell kiindulnunk, hogy úgy tűnik győzött az észszerűség Johannes Hánnal és a szakbizottság három tagjával együtt sikerült elérni, hogy Macedónia új kort kedvezményezett Június másodikán és 15-én tárgyaltunk, utána sikerült elérni, hogy a, az ellenzék visszatérjen a parlamentbe egy ügyészt és kineveztek, hogy ezt a lehallgatást meg tudjuk vizsgálni. Aztán előrehozott választásokban is megállapodtak jövő év áprilisában a megállapodás közepén demokratikus választások lesznek, és az Európai Bizottság ajánlásait teljesíteni kell, ezzel folytathatók lennének a csatlakozási tárgyalások. A állásfoglalási tervezetben vannak bizonyos hangsúlyos pontok, Néhányat kiemelnék. Az állam jó gazdasági fejlődéséről számolhatunk be, viszonylag jó, a jogrendszere is javul, de hát komoly munkanélküliség van, a béke fent szertartásban részt, vegy, részt vesz, missziókban részt vesz, ahol bírálunk, az a korrupció, a politikai befolyásolás, illetőleg a médiára gyakorolt nyomás, a civil társadalom figyelmen kívül hagyása, a politikai befolyás gyakorlása, az igazságszolgáltatása és a szükséges reformok hanyagolása. Hölgyeim és uraim, Macedónia az integráció során szerintem meg kell, hogy kapja a támogatásunkat a nyitott bilaterális kérdések ne képezzenek tartós akadályt a tárgyalások megkezdésében. Az Európai Bizottságnak és a főképviselőnek a jövőben többet kellene foglalkoznia azzal, hogy a Görögország által képzett akadályokat megszüntessük. Kétoldalú megállapodás akár új lehetőségeket is kínálhat ezen a területen. Kedves kollégák, arra kérem önöket, hogy készítsünk elő közösen egy dokumentumot, amely kifejezi azon szándékunkat, hogy Macianának segítsünk. Köszönöm szépen. Most pedig továbbadom a szót Mariana Petir asszonynak, aki Peterle úr nevében a néppárt az interparlamenti, az Európai Parlament és a Macedon Parlament interparlamentális delegációnak elnöke. Igen, tisztelt kollégák! Hmm, Peter Leó nevében fogok beszélni, Először is üdvözölni kívánom Önöket. A delegáció vezetője, amely meglátogatta elmúlt héten Macedóniát, és ő az elnök az interparlamentáris bizottságunknak. El kell, hogy mondjam, a Macedón parlamenti képviselőkkel megtartott ülés igen sikeres volt, miután az ellenzék vissza tudott térni a parlamentbe, és pár beszéd indulhat valamennyi még tisztázatlan kérdésben. Beszélni kell a jogállamiságról, az igazságszolgáltatásról, a korrupcióról, a választójogról, a médiaszabadságról és a menekült válságról is. Ezek voltak tehát a fő pontok, amelyek felmerültek a tárgyalást követően egy közös nyilatkozatot és ajánlásokat fogadtunk el. A legtöbb delegátus és a Macedon parlamenti képviselők többsége is megszavazta ezt, a görög képviselők kivételével, akik közül egy ellene szavazott, egy pedig tartózkodott. Nyilvánvalóan fontosak ezek az ajánlások, ez komoly vitán alapult. Itt ugyanis arról van szó, Macedónia komoly lépést tett előre felé, és a megállapodás sokan nem tartják jónak, a macedon parlamenti képviselők sem, meg a mi kollégáink sem mindig a megállapodás a politikai szereplők között, ami júniusban megszületett, természetesen fontos a stabilitás szempontjából és az európai integráció szempontjából is. Itt most a személyes véleményemet szeretném elmondani. Úgy gondolom, a válság nem volt feltétlenül indokolt, és elmúlt évben voltak választások Macedóniában. Az ellenzék válságot okozott, és értékes idő veszett el emiatt. Szerintem Macedónia nem vesztegethet el több időt. A megállapodás egyébként sokat ígér Macedóniának, ígéretes és erős támogatást kaphatnak az európai intézményektől hiszen az ország számos kihívással szembesül. És azt gondolom, hogy kemény munkát kell még mutatniuk a csatlakozás érdekében. Szerintem meg lehetne nyitni a hivatalos tárgyalásokat és a csatlakozásról. A kétoldalú kérdéseket együtt kell megoldania, és a Szlovénia és Horvátország lehetne a példa abban, hogy hogyan oldják meg a két oldal nehézségeket, mondjuk Görögország és Macedónia között. Szeretnék még reagálni a macedón hatóságokra, hatóságok lépésére, a jogállamiság és az igazságszolgáltatás reformja a korrupcióellenes fellépés területén. A jelentés. Kérem, hogy lassan térjen a végére, mert nem marad időnk. Paterle úr és a delegációnk nevében, és hát ez a személyes véleményem is, meggyőződésem, hogy Macedóniának Macedóniával meg kell kezdeni a hivatalos tárgyalásokat, és meg kell ragadni az alkalmat, hogy az Európai Uniós tagállamok és NATO tagállamok támogassák Macedóniát és a csatlakozásukat. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadók következnek, illetve az érdekelt képviselők. Először Kukan úrnak adok szót. Tuna Kellem rövidített beszédét mondom el, aki a néppárt árnyék általában pozitívan nyilatkozik a jelentés, és bátorítja a csatlakozási tárgyalások megkezdését az ország sokáig várt, és hogyha teljesíti a megállapodás előírásait és sikeres választásokat tartanak, akkor tényleges tárgyalásokat kell tartani. Szeretném elmondani, hogy a közösségi joganyag jelentős részének eleget tesz Fájron, a júniusi-júliusi megállapodás feltételeit teljesíteni kell. A kormány ígéreteinek eleget kíván tenni, és elfogadja a szükséges reformokat és törvényeket nagyon bízunk abban, hogy ennek a folyamatnak a csúcsa az lesz, hogy 2016 tavaszán tisztességes választásokat konkrétan szóval április 24-én, hogyha a tisztességes választás, felválasztásokat tartanak, akkor az megnyithatja a fejlődés előtt az utat. Az ország egyedül nem képes a menekült válságot kezelni, a Frontex is segít nekik, és szerintem ezzel könnyíteni lehet a helyzeten Egyébként a gazdaságra is rendkívül rossz hatással volt ez a néppárt. Üdvözli a fő egy különleges főügyész kijelölését, amely, amelyik vizsgálja a lehallgatási botrányt. Reméljük, hogy sikerül a korrupció ellen fellépni valamennyi szinten. Az Európai Bizottságot támogatjuk abban, hogy átlátható gyakorlatot teremtsenek minden szinten most és a jövőben a kormánynak szorosabban együtt kell működni a civil szervezetekkel, mondja Tunek Kellem, aki az árnyék előadó a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Picula úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Weigl előadó úrnak köszönöm szépen és látjuk, hogy foglalkozik valami kihívással, amelyen Macedónia szembesül, hogyha azt vitatjuk meg, hogy mit számíthatok a parlamenti választásokban. Nagyon sajnálom, hogy későn érkezik a választási reform, és abban bízom, hogy a lehető leggyorsabban megválasztják az új parlamentet, és ez garantálhatja azt, hogy a döntéshozatal nem szakad meg túl sokáig. Egyébként megismétlem azt az ajánlást, hogy, hogy az országnak szüksége van arra, hogy a választó listát erősítsük számos párt teljesen gyanús, és gyakran a választók listája nem pontos és nem tartalmazza a korrekt adatokat. Itt ezt egyébként az OECD is bírálta jelentésében. Itt feltétlenül szükség van egy auditra, egy felülvizsgálatra, hiszen a választások hitelessége a téte. Figyelmeztető, hogy 52%-ban az emberek egy felmérés szerint igenis nem elég képes arra, hogy tény részt vegyen tisztességen a választásokon. 44%-uk egyáltalán nem bízik abban, hogy hiteles ez a választólista. Elnök úr, szeretném elmondani, hogy a választóreform gerincét alkotja az általános átalakulásnak, és a sakmat helyzetből ki tudjuk vezetni Macedóniát. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Tanak úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Macedónia kicsi és kiszolgáltatott ország, a migrációs válság tranzitországként ezt az országot Görögország felől nagyon súlyosan érinti. Az utóbbi hónapokban hatalmas tömeg jött át, és az amúgy is meglévő társadalmi feszültségeket és évek óta elfolytott politikai témákat, az EU csatlakozás elmaradását ezzel az új feszültséggel együtt a lakosság már nagyon nehezen éli meg. Áprilisban lesz egy találkozó, amelytől mindenki azt várja, hogy ezt a sok nyugat-balkáni problémát egy kicsit részben megoldjuk. Korrupció sújtotta országról van szó, az igazságügy nem nagyon működik, nincs sajtószabadság. A Weber jelentés kiválóan összefoglalja azokat az eredményeket és kihívásokat, amelyeket Macedónia elért és amelyek előtt áll. Az ECR frakció támogatja Macedónia EU csatlakozási ambícióit, és követjük szorosan az eseményeket. Szakofára asszony. Köszönöm, elnök úr. Az évelején a FIROM előrehaladási jelentéséről beszéltünk, és nagyon sok negatívum elhangzott az Európai Bizottság részéről. Nyilván vannak eredmények, nem szabad ezeket sem elhanyagolni, de a jogállamiság, a demokrácia érvényesülése, a sajtó, média szabadság ügyében, a véleménynyilvánítás szabadság ügyében még visszalépések is történtek, és szó sincs arról, hogy az eddigi megállapodott lépéseket megtette volna az ország, nem teljesíte Macedónia a EU tárgyalásokhoz szükséges alapfeltételeket. A júniusi-júliusi négypárti megegyezésnek van értelme, de a politikai kritériumokat nem lehetett az országgal megtárgyalni, a minimál követelményeket, és a reformok szükségességét sem. Minden négy párt csak a következő választásokban gondolkodik, és persze az ország nevének a megváltoztatásán, ez pedig folyamatosan fenntartja a feszültséget Görögország és a Firom között. Ezt csak nemzetközi fórumon lehetne megoldani. Az eddig ö, sikeresnek mondható tárgyalások mind ENSZ, az ENSZ égisze alatt történtek. Ez lenne a jó szomszédsági viszony alapja, hogy az ország ne akarja magát Macedóniának hívni. És akkor jöhet szóba a béke stabilitás kérdése a régióban, és az jó szomszédsági kapcsolatokat ez a fajta nacionalizmus és a népprobléma megoldásának nem akarása az ország részéről rombolja a viszonyt. Az Európai Unió, amikor Macedóniának hívja ezt az országot, akkor egy nemzetközi jogi értelemben nyitott kérdésnek a döntését előlegezi, ami sértő Görögország számára, és jó lenne, hogyha az EU példát adna arról, amikor az emberi jogokról prédikálunk, az alapjogok betartásáról, hogy a nemzetközi jogot mi is betartjuk. Egyébként nem lesz ellépés. Schaffhauser úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy késtem. Nagyon sok ellenőrzésen kellett átmennem, még a Taliszon is. Három megjegyzésem lenne. Az alapokkal kapcsolatban nyilvánvaló követni kell a bővítési menetrendet és irányt, a frakciónk ezen az állásponton van, ugyanakkor részletkérdésekben azt kell, hogy mondjam, hogy a 9-es pont kapcsán a propaganda, az idegen ellenesség kérdésében a civil társadalom azt érzékeli, hogy az USA mintájára el kezdődött ennek a törvénynek a végrehajtása. A 13-as pont kapcsán azt kell mondani, hogy a romák, a nők, az LGBT emberek szembeni megkülönböztetés kapcsán. Ugye a keresztény identitás, azért ne felejtsük el, hogy megvan ebben az országban, 19. pontban azt hangzik el, hogy Macedónia maga is nehézséget él meg a migránsok miatt. Ezeket a gondolatokat szerettem volna kiemelni. Köszönöm. Hatan jelentkeztek szóra, és most lezárom ezt a felszólalói listát. Efidiels úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Ha a stratégiai objektív cél az, hogy Firom az EU és a NATO tagja legyen, akkor az a véleményem, hogy ennek a kormánynak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy megfeleljen az EU elvárásainak. Az előadó és mások által is megfogalmazott elvárásoknak. Mit tesz azonban a kormány? a Firom kormány. A jó szomszédsági kapcsolatok érdekében Görögországgal. Ugye a kopenhági kritériumokban benne van, hogy a van az országnak meg kell egyeznie határproblémákról és egyéb problémákról. A Firom folyamatosan provokálja Görögországot, és hiába mondjuk el sokszor, százszor, expanzionista elképzelései vannak egyes politikai erőknek, nem csak provokálja Görögországot, hanem folyamatosan Nagy Sándorra, második Fülöpre ről neveznek el tereket, építenek nekik szobrokat, és mi görögök örülnénk annak, hogyha ez az ország a, ezekhez a nagy személyiségekhez méltó módon élne és kormányozna, de ez ebben a pillanatban kizárólag a görögök elleni provokációban merül ki, és úgy tűnik, hogy a lakosság is megadja a kormánynak a mandátumot ahhoz, hogy ezt tegye. Ugyanakkor, ha a firm nem mond le erről a stratégiáról, akkor Görögország soha nem fog hozzájárulni az ő tagságához. Lenkovics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Weigel úr jelentés tervezetéről majd a következő hetekben még sokat fogunk beszélni. Én jónak tartom ezt a szöveget. Sok turbulencia ment át. Macedónia 2001-ben született meg az Okriti Egyezmény, és meg szeretném köszönni Hán, Kukön és Howitt és Weigel kollégáknak azt, hogy folyamatosan diplomáciai erőfeszítéseket tettek a parlament nevében annak érdekében, hogy Macedónia politikai stabilitása, választások tisztasága megteremthető legyen, ugye tavasszal lesznek a választások, és az ország stabil maradjon, illetve a politikai kultúra fejlődjön. Támogatjuk Macedóniát ezen az úton. Peterle úrtól, aki sajnos most nincsen itt, hallottunk a szkopjai látogatásról, arról a pozitív lendületről, amelynek keretén belül az EU intézmények is most megfelelnek saját felelősségüknek, és megpróbálják az útból elrámolni az akadályokat. Úgy érzem, hogy Európa egyre pozitívabban áll Macedóniához, és Macedónia is az EU-hoz. Mind a kormány, mind az ellenzékkel szemben az az elvárásunk, hogy közös alapvető normák alapján működtessék a politikát. 500 ezer menekült ment át Macedónián az utóbbi időszakban, és Macedónia, mint tranzitország, megfelelt a kihívásnak. Én is támogatom Macedóniát az EU tagság felé vezető úton. Most Howitt úrnak adok szót, aki az árnyék előadó. És Carlsen úrnak előbb. Üdvözlöm azt az együttműködést, amit az előadó és Howitt úr megteremtettek, Kukán úrral közösen jól együttműködtek és a 2016. januári látogatás előkészítése is megtörtént. Ugyanakkor a frakció nagyon ö, aggódik amiatt, hogy a Búnász botrány is a korrupciós ügyek elszaporodása nem jó irányba tart. A braziliai megállapodást be kellene tartani, és nekünk az Európai Parlamentben reagálnunk kell ezekre az eseményekre. Ehelyett hagyjuk, hogy egyes csoportok alássák a megállapodást. Weiger úr jelentése kapcsán a frakcióm részletes módosítókat fog benyújtani, és Hán úr már bejelentette idén, hogy a bővítésről szó van, de ez feltételekhez kötött, például a valódi és csalásmentes választásokhoz, a firom ma szemben ugyanazokat az elveket kell alkalmaznunk, amelyeket valaha más csatlakozni kívánó országokkal szemben alkalmaztunk. Innentől kezdve mindenkinek csak egy percet tudok adni, Szoltusz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Weigel úr szövege jó. Gratulálok neki. Macedónia előrehaladásáról szóló jelentése kiegyensúlyozott. Macedónia már régóta tagjelölt ország egyike azon országoknak, amelyek legfejlettebbek a tagjelöltek közül, és reméljük, hogy a meglévő problémákra sikerül a közeljövőben orvoslatot találni. Az Európai Uniónak támogatnia kell Macedóniát az Unióba vezető úton. Több mint 500 ezer menekült ment át Macedónián, már pedig a régió stabilitása eleve e, eléggé gyenge, és Macedónia mégis megfelelt ennek a hatalmas kihívásnak. Úgy illene, hogy az európai tagállamok támogassák Macedóniát a migránsválság kapcsán is. Politikai válság volt nem régiben az országban, de a pártok végül is megegyeztek egymással, megoldották konfliktusaikat, és most normalizálódik a helyzet. Az igazságügy, közigazgatás, korrupció továbbra is kiemelt témák, és persze a választási törvény reformja is. De reméljük, hogy mindegyik pozitív eredménnyel zárul. Köszönöm elnök úr a szót! Minden Európai Uniós szomszéd országban az EU érdeke, hogy stabilitás legyen, már pedig a migráció ennek nem kedvez. A jogérvényesülés, a diszkriminációmentesség, a korrupció elleni harc, a demokratikus alapértékek megőrzése a feltételeink, és az ide tartozik az oktatási anyagok nem szelektív, nem diszkriminatív megírása. Történelmi tény, amit bármilyen tudományos intézet alá támaszt, hogy Macedón régió lakossága multietnikus. Mac, ugye a macedón saláta az egy vegyes saláta, és ez igaz tehát itt bolgárok, görögök, makedónok élnek, 1944 óta törekszik az ország csak arra, hogy egységesnek tekintse magát, ami viszont nem felel meg a realitásnak. Lakis úr, köszönöm szépen. Ebben a jelentésben leszögezi a szerző, hogy sokkal több szereplőt kéne bevonni a megoldásba. Az Európai Parlament ezt várja. Fontos, hogy az elért eredményeket leszögezzük, de az egyetlen megfelelő keret az ENSZ által még vitatott, de jelenleg még érvényes firom elnevezés, és minden egyéb kérdésnek ezután lehet csak jönnie. A macedón elnevezéssel az ország gyakorlatilag területi igényeket támaszt Görögországgal szemben. Fontos, hogy az ország a szomszédsági politika jegyében lemondjon erről a követelésről, a kopenhágai kritériumok betartásának ez lenne a gyakorlati módja. A csatlakozási tárgyalásokat csak akkor lehet ugyanis megkezdeni, ha a kopenhágai kritériumokat betartják, a jogállamiság, a szabad véleménynyilvánítás, a plurális média, korrupció elleni harc, az alapfeltételek. Kukan úr, öné a szó. Üdvözlöm Weigel úr jelentését, és gratulálok is neki hozzá, illetve a EP segítő csapatának is. Remélem, hogy a macedón pártoknak és a kormánynak lesz ereje a válságon való túllépésre, meg tudják erősíteni a demokratikus intézményeket, a polgárokat valóban bevonják a politizálásba. És az ország visszatér az integrációs pályára, ehhez kívülről is kell segítség, de leginkább belső konstruktív együttműködésre van szükség minden politikai szereplőtől az országon belül. Az IP e Facility Group kérte, hogy a július másodikai és 15-i roadmap-et tartsa be a kormány, amely az ország stabilizációjára, integrációjára vonatkozik. Köszönöm. most kap szót. Köszönöm szépen. Weigel úr szövegéhez csak gratulálni tudok. Ez a szöveg a bizottságunk valamennyi, majdnem valamennyi ajánlását magában foglalja. Idén már egyszer leszögeztük világosan, hogy a legnagyobb probléma a korrupció, az emberi jogok, a szabadságjogok lábbal tiprása. És ezekből ajánlásokat is megfogalmaztunk. Fel szeretném hívni figyelmüket arra, hogy Macedónia még nem biztosítja a szólásszabadságot, sőt, az anyanyelv használatát sem. Én támogatnám ennek az országnak az EU-ba való bejutását, de az kopjai elitnek ehhez először meg kell értenie, hogy a játékszabályok szerint kell játszania. Το πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις των Σκοπίων δεν είναι η ονομασία, είναι το έλλειμμα δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό άλλωστε είπε και η Επιτροπή, ότι δεν σέβεται τα... Köszönöm szépen. Amíg az ország nem tartja be a kopenhágai kritériumokat, és a szomszédság jó viszony nem eh, próbálja ápolni, addig nem eh, felel meg a követelményeknek. Skopjének ezzel a kérdéssel kell most először foglalkoznia, Bilaterális szinten felülünk úgy hívnák magukat, ahogy akarják, de ez egy nemzetközi jogi kérdés, és ezt mindenkinek látnia kell, ideértve az Európai Bizottságot. Kavecsevic úrnak igaza van, amikor a macedón salátáról beszél, amikor Tito 45-ben létrehozta Jugoszláviát, akkor az volt csak a saláta. Nem, a szerbek elnyomták az etnikai kisebbségeket, a bolgárokat, a maszadonokat, és így tovább. Ugyanez volt egyházi téren, a vallásgyakorlással, és Nagy Sándor nevének használatával most Macedónia ugyanazt csinálja, amit Tito csinált annak idején velük szemben. Ezt a pályát el kéne most már hagyni az országnak. Most megadom a szót a bizottság képviselőjének röviden. Um, the um, former Yugoslav Republic of Macedonia has been facing the most serious political crisis in years. Köszönöm szépen, elnök úr. Macedónia igen erős válsággal néz szemben. Ez azért jelentős lépések történtek ugyanakkor, és Hán biztos úr nagyon sokat tett, és Weigl úr kiváló munkát végzett. Júniusban a bizottság prioritásokat mutatott be, amelyeket reformálni kell, amelyek elvisznek a jogállamhoz. Elkezdtek dolgozni bizonyos területeken, de sokkal többet kellene ez ügyben tenni. Az idén a politikai megegyezés fényében a bizottság eh, ki akarja terjeszteni a saját ajánlásait annak érdekében, hogy tovább folytassa a csatlakozási folyamatokat. Ugyanakkor továbbiakban is a június-júliusi megállapodáson is kell dolgozni, és meg kell nézni, hogy melyek a sürgős prioritások. A bizottság jelentést fog írni majd a későbbiekben. Addig is arra, hívjuk, arra kérjük önöket, hogy monitorálják a fejlődés, a fejleményeket az országban, annak érdekében, hogy, meg, hogy, hogy az ország jövője szempontjából és a lakosság szempontjából. Weigel képviselő úr, Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, a magam részéről köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzászóltak az eszmecseréhez. Egy olyan országról beszélünk, amelyik e, egy rendkívül érdekes térségben található Európában, a és időnként ez problémákat okoz az egész kontinens számára. Én viszont azt szeretném, hogy Macedónia és a körülötte lévő országok egy stabilitási gócponttá alakuljanak ki Európában, és ezért annyira fontos, hogy ezek az országok együtt működjenek egy európai közös célért nagyon sok tanácsot hallgattunk, nagyon sok megerősítést és tények. Voltak kritikai megjegyzések is, meghallgattuk Macedóniával szemben. Én nagyon nagy figyelemmel fogom követni a javaslatokat, hogy hogyan egészítjük ki ezt a dokumentumot, és mindazokkal együtt fogok működni, akik szeretnének javítani ezen a dokumentumon, mert a végén ebből egy egy olyan dokumentum alakuljon ki, amelyik mindenkinek az egyetértésével találkozik. Voltak gasztronómiai utalások eh, itt, nagyon sok gazdagság és érték van ebben a térségben, különböző saláták vannak. A görög saláta, macerotton saláta, van a sopska, különböző kávéfajták, és van török, szerb, horvát, és így tovább. Nos, ez a sokszínűség ebben a térségben, akár kulináris értelemben is, ez egy hozzáadott értéke lesz az Európai Uniónak. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen zárásként. Rámutatnék, hogy a január 14-én délben van a módosítók benyújtásának határideje. Nos, és most rátérünk a következő pontra, a négyes pont, 2015-ös jelentés Montenegróról. Montenegró egy olyan ország, amelyik nagyon sok kihívással néz szemben az idén, az idén pozitív fejleményeket néztünk, például, hogy a NATO úgy gondolja, hogy már érdemes, hogy belépjen, ugyanakkor nagy feszültségek is vannak, az ellenzék és a kormány között politikai instabilitás alakult ki, és tudjuk nagyon jól, hogy mik voltak a problémák az ellenzéknek a parlamentben. Ez alkalommal arra szeretem kérni a kormányt és a demokratikus ellenzéket, hogy egy konstruktív párbeszédet folytassanak, és mindezt a parlamenten belül hagyják végre. Montenegro kiváló lépéseket tesz előre, az egyik legfejlett fejlettebb ország, ami a tárgyalási folyamatot illeti, és ez a vezetői szerep egy rendkívül nagyon font, egy rendkívül fontos felelősség, ami a bővítést illeti. A kihívások a bővítés folyamatában továbbra is fennállnak, polarizált politikai hát háttér, korrupció, bürokratikus akadályok, a mass média, a média szabadságának is hagy kívánni valót maga után, vannak más problémák is, és született egy rendkívül fontos jelentés tanok úr részéről. Tessék! Köszönöm szépen, hálás vagyok hogy én vagyok az előadója ennek az anyagnak. Ez egy meglehetősen jól haladott dosszi a Nyugat-Balkán mércéjével mérve folyamatosan haladnak abban, hogy befogadják az európai joganyagot, és tagjelöltként ez fontos feladat. Montenegro vezeti a jelölt országok listáját. Több 20 beleért 20 fejezetet kezdtek megtárgyalni, ide tartozik a 23-4-es, természetesen látjuk, hogy a szervezetbűnözés és a korrupció súlyos feladatot jelent, de azt elmondhatjuk, hogy haladást látunk az intézményi rendszer kialakításában, az igazságszolgáltatás reformjában, és bevezessék a szükséges jog, jogi változtatásokat is gyakorlatilag az eurót használják, és a gyenge eurónak köszönhetően végül is a gazdaság is fejlődött. Mindenek előtt az idegenforgalomról beszélhetünk. Itt látni kell, hogy számos más destináció, mint Tunézia, Egyiptom, Törökország visszaesett a potenciális terrorista fenyegetés következtében. Az azt jelenti, hogy jó nyara volt Montenegrónak hogyha látjuk, hogy ezek a reformok beindultak és virágzanak, ez egy fontos dolog természetesen, de azért óvatosnak kell maradnunk abban, hogy gyors eredményt várunk-e. Mindenek előtt látni, van, látni kell, hogy a régióban jelen van a válság. A választás számos ellenzéki párt bolykottálta. Ez mindenképpen aggályos dolog és az Európai Bizottság és mások is, és én is hangsúlyozom, hogy az összes politikai pártnak demokratikus vitát kell folytatni parlamenti keretek között, és nem szabad a politi az utcára vinni. A ez NATO csatlakozás is egy nagy lépést jelent, a már eddig is meglehetősen jó eredményeiből kiindulva a biztonsági és védelmi politikájában a nyugati országok szövetségese. És az EU-orosz szankciós rezsimben is csatlakozott a Krím félsziget megszállása után, illetve a Donbass megzárása után, és általában Európával tart ezekben a kérdésekben. Én is az ECR, a frakcióm is azt kívánja, hogy a következő 18 hónapban kezdjük meg a tárgyalás, vagy folytassuk a tárgyalásokat. A NATO és az EU tárgyalások esetében a demokrácia és az emberi jogok ügyében átfedések is vannak. Montenegrónak a radikalizáció súlyos problémát jelent. Nem nagy még, de jelentős probléma. Sokakról az a hír járja, hogy csatlakoztak az ISIS-hez és ott harcolnak, de a kormány ezzel tisztában van, és közelről követi az eseményeket. Kíváncsian várom itt a szakbizottsági kollégák véleményét, mondják el kommentárjukat az első tervezetemmel kapcsolatban. Abban bízom, és hát most már összesen Hat éve én vagyok az előadója ennek a területnek, és összességében pozitív fejleményekről számolhatunk be Montenegro kapcsán, az EU csatlakozás ügyében az idénre vonatkoztatva. Kis államról beszélünk Montenegro esetében, és tulajdonképpen egy sikersztória függetlenség óta a nyugatbal, bal esetében, az EU csatlakozás vonatkozásában egy nehéz időszakban tud megfelelő szerepet játszani itt van a migrációs válság is, bár Montenegrót ez nem közvetlenül érinti, de, de azért közvetve őt is érinti ez a vonulat. Nagyon támogatom Montenegrót én személyesen egyébként, és abban bízom, hogy az Európai Unió tagjává válhat a lehető leggyorsabban a lehetőségek keretei között. Minden esetre kíváncsian várom a kollégák véleményét, és remélem, hogy érdekes módosítókkal szólnak hozzá a jelentésemhez. Köszönöm szépen, Kan úr. Doc asszony nevében fog hozzászólni. Az EP interparlamentális Montenegro delegációjának vezetőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadó munkáját, az állásfoglalás számos fontos pontot ragad ki. Ez egy fontos időszakban születik a jelentés, már csak azért is, mert nehéz helyzet alakult, kritikus helyzet alakult ki Montenegróban. Teljesen egyetértek az előadóval, hogy nagyon fontos az, hogy a különböző szereplők ezen a területen a a parlamenten belül folytassák a politikusok a párbeszédet. A politikai tüntetés ennek ellenére minden demokráciának fontos része. A legutóbbi tüntetések alapján el kell, hogy mondjuk, hogyha erőszak születik, akkor ezt meg ki kell vizsgálni. A jövő évre előrehozott választásokat követelnek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb feladat az lesz, hogy a bizalmat helyreállítsák a parlament keretei között egy választást követően. A montenegrói politikusoknak együtt kell működniük abban, hogy egy, elérjék ezt a helyzetet. Egyébként pedig a vele választások minden gyanún felül kell, hogy álljanak elő, neki kell gondoskodni az új választási rendszer komoly feladatot ró rájuk, és biztosítani kell, hogy a rendszer tényleg ellenálló képes, és képes ellátni a feladatot a választás napján. Három évvel azután, hogy egy súlyos affér történt, nem volt politikai következménye ennek. Egy másik dolog, amit felvetnék a korrupció ellenes fellépés. Mm, sikerült jogalkotási területen lépéseket tenni, de mindenkelőtt magas szinten továbbra is a korrupciót látjuk, és nem eléggé harcosan küzdenek ellen. Végül is szeretném elmondani az LGBTI jogok nem kerülnek át a gyakorlatban teljes mértékben. Remélem, hogy erre ezt kiemeljük majd a jelentésben. Most pedig eh, az árnyék előd a következnek. Kovácsev úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék eh, tanok úrnak. Ez az egyik legfontosabb Montenegróval kapcsolatos jelentés az elmúlt időszakban. Montenegróról elmondhatjuk, hogy eh, mindenképpen jó hírt jelent a Balkán körülményei között és eh, ha nem is féltékeinek kell lenniük a szomszédos országnak, de magukat motiválva abban, hogy haladjanak. Minden esetre a, ennek az országnak is vannak problémái, ahogyan EU felé haladnak. Teljes mértékben az új választási jogot át kell ültetni a gyakorlatba, és konstruktív politikai párbeszédet kell folytatni. A gazdasági kritériumokat is teljesíteni kell, és komoly verseny problémája van az országnak, és magas a munkanélküliség is, a NATO tagságra felkészülés is folyamatban van Mindenek előtt a biztonsági területen van szükség reformba. Itt egy problémát jelent, hogy a politikai adminisztráció és az igazságügyi rendszer még nem kellően felkészült. Ezt jobban kell hangsúlyozni, és a konkrét gyakorlati átültetés fontos az ország közigazgatás esetében ugye egy 600 országban túl sok a közigazgatásban dolgozók száma. A szervezett bűnözés, a korrupció súlyos problémát jelent, Mm. és ez, ez ellen egyértelműen fel kell lépni világosabban. Az emberi jogok védelme előtérbe kerüljön a szólásszabadság, a médiával szembeni erőszakos fellépést is meg kell oldani. A gyűlöletbeszéd etnikai alapon jelen van, és ezt nem szabad eltűnni semmiképpen. Üdvözlendőnek tartom egyébként, hogy Montenegro halad, és hogy az EU mellé állt az ukrajnai válságban, ez egy fontos lépés, és az ISIS elleni harcban is ezt kell hangsúlyozni. A nato való csatlakozást is fontosnak tartom. Kíváncsian várjuk az orosz reakciókat, természetesen igyekeznek mindent elkövetni, hogy ez ne következzen be. És hát vannak bizonyos negatív kommentárok Montenegro részéről a bizonyos államok szuverén döntéseivel kapcsolatban, és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 jól ismert dolgok, az igazságszolgáltatás, a média szabadság, korrupció, szervezetbűnözés, civil társadalom, ezek mind szóba kerülnek, és kiegyensúlyozott módon kezeli ezeket. Két további dolgot szeretnék én még felvetni. Egyrészt a NATO csatlakozás hogy meghívjuk Montenegrót erre el kell, hogy mondjam, Montenegro NATO tagsága előnyös lenne az egész régió szempontjából. A második pont, ami szintén nagyon fontos, az a választások témája. Új választás, a jó jogalkotás, nem működik tisztességes választások nélkül, magas szintű demokratikus standard itt tartós jó kapcsolatokat tesz lehetővé a többség és az ellenzék között. Azt gondolom, hogy jövőre lehetőség van tisztességes választásokra, előrehozott választásokra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hagyi Gorgiu úr. Köszönöm szépen először is Tánok úrnak én is. Az elvégzett munkát hatodik évben végzi ezt a feladatot. Ez az ország, amelyről, amelyről beszélünk, jó úton jár az Európai Unió felé demokratikus alapelvek működnek ebben az országban, és az Európai Unió jogával számos területen összhangban vannak, a szólásszabadság, az ellenzék tevékenységének lehetősége, az ökorendszerek védelme, ezek a pozitív pontok, amiket ki lehet ragadni. A javaslat, amit megszületett ebben a jelentésben, azt tartalmazza, hogy a NATO csatlakozás is lehetséges. Szerintem ez nem helyes megközelítés. Persze, szokás ez így, itt az Európai Parlamentben látjuk többször, hogy a NATO csatlakozás felvetődik az EU csatlakozás összhangjában is. Mi azt tudjuk mondani, hogy nem szeretnénk egy varsói szerződést, nem szeretnénk hogy a katonai területen együttműködés alakuljon itt ki, mert ilyen formában, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem vezet békéhez. Persze, a NATO tagságot indokoltnak tartják többen, Nekem viszont az a benyomásom, a tapasztalatok azt mutatják, ez csak további feszültségekhez, akár háborúkhoz is vezet. Ezért úgy gondolom, hogy a NATO csatlakozás nem a helyes út. Nagy úr. Lunácsak asszony. Lunácsak asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a zöldek nevében is köszönöm szépen a jó jelentést elnök úrnak. Két dolgot hangsúlyoz, a mm, pozitív perspektíváról beszél Montenegro esetében, összehasonlítva másokkal például az európai integráció területén lépéseket tesz, és jól is halad én is nagyra becsülöm, hogy bírálja azokat a dolgokat, ahol nem haladnak, például a korrupciót, mindenekre szervezett bűnözés, a média helyzetéről is beszél, a civil társadalom is szóba kerül, tehát lennének dolgok, ahol viszont erősíteni kellene a jelentést, például a korrupció ellenes fellépésben, a privatizációs folyamatot is itt meg kéne említeni, mert ez is egy forrása ennek az említett korrupciónak például. Ezt jobban kéne hangsúlyozni, ezt a pontot. Egyébként jónak tartom, hogy parlamenti vizsgálatot, a parlamenti felügyeletet fontosabbnak tartja, itt erősnek kell lenni de hát vannak bizonyos részletek, amelyeket mégiscsak hozzátennék a jelentéshez. Például, hogy a korrupció ellenes bizottság munkája a parlamentben blokkolódott, mert a kormánypárti többség irányítja ezt, és nincs egyensúly a korrupció ellenes bizottságban az ellenzéknek súlyosabb döntési jogokat kell adni, nagyobb beleszólást kell adni, tehát bizonyos módosítások, amiket mi előterjesztünk, majd ebbe az irányba mutatnak. Örülök egyébként annak is, hogy javaslatokat tesz például ökológiai szempontból, tehát még az alkotmányában is szerepel ez, de azért lenne mit javítani. Itt is örülök annak, hogy itt szerepel a biodiverzitás, Ulcsin vidékén, például Európa egyik legnagyobb madárvédelmi területe van itt, de azért azt kérnénk, hogy fogadjanak el módosítókat, például abban, hogy terveznek híd, vízerőműveket és nagy vízerőműveket, ezzel kapcsolatban a legutóbbi állásfoglalásban is elmondtuk a véleménykedőn egyetértette ezzel, például nagy ö, ö, erőművet kívánnak építeni a Moracsa ö, folyón, é, meg kell vizsgálni itt, hogy van-e indokoltsága ennek. Terveznek több területen, de általános átfogó tervezés nem alkalmaznak sem kis, sem nagy vízerőművek esetében. Itt lesznek módosító javaslataink, egy további pont elnök úr, hát vegyük a NATO-t. Azt gondolom, hogy egy ilyen jelentésben, ahol az EU haladásról beszélünk, az EU felé haladásról egy ország esetében, itt a NATO ügyének nem szabad szerepet játszania. Több kollégám hangsúlyozna, hogy a stabilitást a NATO garantálja. Én nem vagyok nagy barátja annak, hogy Moszkva növelje a befolyását a világa bárhol is, főleg nem a Balkánon, de az kell, hogy mondjuk, hogy orosz befektetők ott vannak már, magas szinten ott vannak Montenegróban az oroszok befektetők itt. Nem tudom, hogy miért kell annyira félnünk az oroszoktól Montenegróban. Én azt gondolom, hogy mondjuk inkább azt, hogyha a parlament a, a, többségében a NATO szektorról akar beszélni, akkor mondjuk azt, hogy legyen népszavazás például. Itt az Európai tehát, hogyha az Egyesült Királyság marad az EU-ban, arról is szavazhatnak, ez is egy fontos kérdése, és a NATO-ról ugyanezt mondhatjuk, hogy Montenegróban. Köszönöm szépen. Nagyon csúszunk kifele az időből. Most pedig attól tartok, hát mondjuk másfél percet tudok adni a képviselőknek a következő hozzászólásokban. Schaffhauser úr. Uh, elnök úr, ki szeretném hangsúlyozni mm, a Tanok úr jelentésében, hogy nagyon jól felvázolja a helyzetet, ő a hármas pontnál kihangsúlyozza a kaotikus politikai helyzetet, aztán a korrupciót, amely kagálynak adott okot, aztán a nem nyomják el a szervezetbűnözést, a hiányok, a sajtószabadságban, a nyolcas pontnál, a rom, az lgbt nél én minden egyes alkalommal, amik akkor ezeket a kisebbségek védelme mellett szólnak a jelentések, azt akarom mondani, hogy mindig tartsuk tiszteletben az adott országnak a jellegzetességet, a kultúráját. 20-as pont a szerződés jognak a gyengességeit, jól van megszerkeztve ez az anyag, ami a nato illeti, szeretném kihangsúlyozni, hogy Európának az a célja, hogy hidakat keressen, nem az, hogy ketté válasza Európát, ketté válasza a kontinenst. És elég rossz helyen vagyunk, hogy a, a annak ellenére, hogy a békéről beszélünk és egységről, most egy olyan helyzetet teremtünk, amelyik ketté választás, vagy két felé választást nyújt szemben az oroszokkal. Köszönöm szépen! Hvala lijepa kolega Legutko. Nekoliko točaka o Makedoniji, prije svega, zahvala. Köszönöm szépen, hogy néhány pontot felvetnék én is a jelentéssel kapcsolatban. Először is köszönöm szépen Tenok úrnak ezt a jó jelentést. Montenegróval kapcsolatban szerintem fontos hangsúlyozni azt, hogy Montenegro a vezető ország a csatlakozási folyamatban 20 fejezetről tárgyalnak, kettőt már ideiglenesen le is zártak, és hát végül is megkapták a meghívót a NATO-tól is, hogy csatlakozzanak. Úgy gondolom, hogy ez fontos a stratégiai kapcsolatok szempontjából itt Európában. Ezért úgy gondolom, ezt figyelembe kell venni a jelentésben. Helyes dolog, hogy Tanakor ezt megjegyezte. Aztán a belpolitikai helyzet, mint más régiós országokban, hát Koszovban, Macedóniában, Albániában is látjuk, hogy feszült a helyzet. Tüntetések vannak és voltak, de azért itt el kell, hogy mondjuk, hogy Montenegro demokratikus folyamata erősödik. Úgy gondolom, hogy támogatni kell Montenegrót az európai pályán. Picula úr. Köszönöm szépen. Üdvözlendőnek tartom a tenokféle jelentést. Ez egy kiegyensúlyozott jó szöveg a haladási jelentés azt mondja, hogy 20 fejezetet már megnyitottak. Ez mindenképpen sikernek könyvelhető el. Most a horvát képviselőként örülök annak, hogy ha a NATO-hoz egy új tag csatlakozik, mi 20 évvel ezelőtt képest az egy óriási fejlődés. A időközben azt kell látni, hogy Montenegrónak még feladatokat meg kell oldania, és bizonyos európai standardeket teljesítenie kell. Itt egy nyitott párbeszédre, nyílt párbeszédre van szükség, és reformokra oda-haza az országon belül. Úgy gondolom, hogy élnünk kell a lehetőségeinkkel, a befolyásunkkal, hogy a kormány és az ellenzék parlamenti keretek között tárgyaljon. Köszönöm szépen, üdvözlendőnek tartom ezt a jelentést, köszönöm Tennök úrnak ezt a nagyon kiegyensúlyozott megközelítést. Valóban haladnak. Azt látjuk, hogy fejlődés van. Egy néhány kérdésem azonban van mindenek előtt a NATO-ról szeretnék beszélni nem, nem tudom, hogy a szövegben kell, hogy maradjon itt. Horvátország szempontjából világos, hogy hangsúlyozni kell a következőket. Ön több nevet is megemlít. Itt újságírókról korrupciós eseteket is konkrétan megemlít. És hát itt van a határ kérdése is, például a Prevla ügye itt Montenegro és Horvátország között van egy probléma, és háborús bűnösök is szóba kerülhetnek. Ezért örülnék, hogyha Montenegro kapcsán kitérnénk erre, és kíváncsi lennék a válaszaira. Itt két rendkívül fontos ügyről van szó, elmúlt évben megvitattuk ezt, és igazából nem történt változás az előző jelentéshez képest. Ami a média szabadság fejezetét illeti, a montenegrói média közösség igencsak megosztott, és vannak ugyan etikai sztenderdek, de igazából javulást nem látunk. Kukán úr. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Charles Tannock kollégámnak. Hagyományosan magas színvonalú jelentés született Montenegroval kapcsolatban, és hogyha ezt mondom, hogy ez magas színvonalú, ez azt jelenti, hogy a pozitív haladásról de a problémákról is beszámol, és azokról a témákról, ahol javítnia kell a helyzetnek és oly módon teszi ezt, hogy bátorítja az ottani kormányt, hogy folytassák a jó munkát, amit eddig már elvégeztek. Emlékeztetni kéne őket, hogy ők a vezetők a bővítési folyamatban, az egész régióban. Ez nem csak dicséret, hanem emlékeztető arra, hogy van felelősségük is. Ez az ő felelősségük felvállalták, és ne adják fel meg kell említeni, hogy száz százalékban összhangban vannak az Európai Unió külpolitikájával, és a NATO meghívás erősíteni fogja az európai integrációs ambíciókat ebben az országban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság képviselőjének adok szót, Dirk Lange. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kapok. Nem hiszem, hogy túl sok mindent kell hozzáfűznöm a haladási jelentéshez. Amit meg kéne említeni, szerintem világos az, hogy hangsúlyozni szeretnénk a jogállami témákat, és a haladás a jogállamiság területén meghatározza a további csatlakozási tárgyalásokat is. Még egy további tájékoztató jellegű pont az LGBTI parádé vagy tüntetés volt, ezt elhalasztották Nixisben, de sorra kerül most vasárnap, december 13-án Podgovicában egy néhány percben szeretném felfrissíteni az ismereteiket azzal kapcsolatban, hogy mi történik a politikai pártokkal és a parlament elnökének, Kápécsi úrnak a, az igyekezetét, hogy a pártok közötti párbeszédet erősítse. Hán biztos úr ezt a kezdeményezést erősíti és támogatja, de Nyilvánvaló, hogy egy mediációs helyzetet kell kialakítani, és, de, és erre készek is vagyunk, de Montenegróban kell megtalálni a megoldást. Az összes az első ülés december 1-én volt, egy munkacsoportot hoztak létre, a választó jogot vizsgálják, a finanszírozás és a médiakontroll témája. A munkacsoport december 4-én tartotta első ülésén, december 21-ig kívánnak tárgyalni, és akkor újra találkoznak a vezetők és a legjobb modellben kívánnak megállapodni, és ezt átültetni a gyakorlatba. Elmondhatjuk, hogy az összes politikai párt elfogadja a demokratikus frontot, a demokratikus front azt mondja, csak akkor vesz részt a munkában, hogyha átmeneti kormány alakul. Minden esetre ez visszakerült a napi rendre, Pillanatnyilag erről beszélünk, de erről még semmiféle ígéret nincsen. Köszönöm szépen. Charles Tanak úrnak adok szót a záráshoz. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a meleg szavakat, és hát a módosítóknak is örülni fogok természetesen. Két dologról szeretnék beszélni, mert ez állandóan visszatért a NATO kérdést, a legtöbben támogatják a meghívást a NATO-ba. Üdvözölték a hozzászólók legtöbbször a GUE és a francia nemzeti front és csak Lunacek hogy bizonyos mértékben nem örültek ennek annyira, de hát ez egy vitatott téma volt az előző jelentéseimben, de valahogy mindig túlélte a törlési törlésre irányú kérelmeket, ami Luda csak az, hogy illeti természetesen részletes, leíró jellegű módosítókról van szó szóval az energia mixel kapcsolatban Montenegróban, erről említette, a ő tervezi, ők tervezik a vízerőműveket, azt gondolom ez az ő dolgok, egy abszolút belügy, Montenegró döntsön abban, hogy Természetesen összhangban kell lenni az EU joganyaggal, és a NATO ügyben, hogyha referendumot akarnak tartani, nem lesz kifogásunk, ha ők ezt szeretnék, el kell dönteni, és ez egy szokatlan minden ország maga dönti el, hogy hogyan halad, és maga döntse el, hogy kíván-e csatlakozni NATO-hoz, ami a többi kommentát illeti, azt gondolom, hogy ezekről beszéltem, a korrupciós és média szabadság, igazságszolgáltatás függetlenség, aztán Kán úr is említette Doc asszony nevében az LGBT jogokat, ez az említett tüntetés felvonulás, hogy mégis sor kerül rá Podgaricában, ennek örültem, most a bizottság mondta el, Szuica asszony beszélt a határügyekről itt, és a háborús bűnösökről a 26-os és a 7-es pontok ezzel foglalkoznak, de nyilván többet kíván erről mondani, és de hogyha ezt gondolja, akkor nyújtson be módosítókat, aztán különböző egyéb törvények is szoba kerültek. Azt gondolom, hogy a legtöbb ügyet lefedjük. Montenegro tulajdonképpen egy jó sztori, és a legjobb egy nehéz környezetben, egy nehéz régióban. Azt hiszem, ki, kiegyensúlyozott jelentésről van szó, és itt egy folyamatról beszélünk, haladni kell, és úgy látom, hogy tulajdonképpen egy irányba haladnak, jó pályán vannak. Köszönöm szépen Kukanornak, a gratulátor, hatalmas tapasztalata van ebben a régióban, ezért fontos, hogy ő elismeri azt, amiről szó van és az Edward, köszönöm szépen a külön meleg szavakat. Azt hiszem folytathatjuk a vitát a következő meghallgatásig. Köszönöm. Végül pedig emlékeztetni önöket, hogy a módosítók határideje január 13-a, déli 12 óra. Ezzel a négyes napi rendi pontot letudtuk. Az ötös napi rendi pont előtt rövid szünetet rendelek el.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

Welcome back, ladies and gentlemen. Mindenkit üdvözlök. Egyiptom a témánk, Petri Costello úr fog nekünk beszámolni, a közel-keleti főosztály vezetője. Egyiptom, Szíria, Libanon és Jordánia az ő szakterülete. Röviden kérjük, hogy mutassa be parlamenti választások eredményét és a jelenlegi EU-egyiptomi párbeszédet. Nagyon kíváncsiak vagyunk az egyiptomi parlamenti választások hátterére. 2011-ben az egyiptomi parlament új alkotmányt fogadott el, és most először uh, történt úgy választás, hogy az új törvények jegyében választották meg az alsó és felső házat. Február 6-án, 7-én pedig el fogunk látogatni az országba. Az újonnan felállt egyiptomi parlamenttel együtt szeretnénk működni külügyi és egyéb témákban. Az EU szeretné támogatni az egyiptomi új típusú parlamenti munkát, az igazságszolgáltatás és a jogállamiság fejlesztése keretein belül, mert számos olyan törvény van Egyiptomban, amelyet parlament soha nem fogadott el. 2012-ben is születettek ilyen törvények, és a civil szervezetekre vonatkozó törvények is ilyenek november 15-16-án az emberi jogokról folytattunk egyeztetést. Kosteló úr ezeknek a témáknak a fő szakértője, és a következő ö, albizottsági ülésünkön is téma lesz ugyanez. Mogherini hogy nemrég járt Egyiptomban, novemberben, hogy belügyi kérdéseket tárgyaljon át, illetve a migrációs és a Libiával kapcsolatos kérdéseket, illetve az emberi jogok kérdését. Rámutatott arra, hogy a terrorizmus elleni fellépés és az emberi jogok megőrzése alapvető kiindulás pontok. Parancsoljon, uram! Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Már épp itt volt az ideje, hogy az önök bizottsága is foglalkozzon Egyiptommal. Köszönöm, hogy meghívtak, és az önök véleményei is érdekelnek. A választások ö, végül is 15-16-án zárulnak majd le decemberben. Több panasz érkezett a választási bizottsághoz. A mi megfigyelő missziónk három fős volt. Azt állapította meg, hogy a választások inkább közigazgatási ö, értelemben zajlottak, és nem ö, volt magas a részvétel. 100 20 képviselőt választanak négy listás körzetben, és több mint 400 egyéni választói körzet van. 28 helyett az elnök magának tart fönn a parlamentben. Tehát a rövid missziónk megállapítása az, hogy a a választások nem voltak átláthatóak, nehéz verifikálni az eredményét a választásoknak, főleg azért, mert belsőleg közigazgatásilag vezényelték le, ugyanakkor bíróságok vizsgálják fölül a panaszokat. Főleg a fiatalok nem mentek el választani, de amúgy is nagyon alacsony volt a választási részvétel. Ez egy kicsit azt mutatja, hogy a lakosság sem hisz hitt a választások hitelességében, főleg idősek mentek el, 27%-os volt a részvétel. Az iszlámista erők kampányolását nem engedélyezték, az egyházaték sem. Nincsen média szabályozó testület, és nincsenek arra vonatkozóan szabályok, hogy a tiltásokon kívül hol és hogyan jelenhetnek meg a pártok, főleg online fórumokon össze-vissza kezelhetetlenül, mérhetetlenül történt a kampányolás. A biztonsági megfontolások tovább korlátozták az átláthatóságot. És a terrorizmus ellenes intézkedések olyan hangulatot keltettek, ami miatt sokan nem mentek el választani, és sok ellenzék itt előzetesen lefogtak, börtönbe vetettek. A parlamentben nagyon sok, tehát az elnök támogatója, de vannak nők is, ami új jelenség. A szalafista párt lett a legnagyobb vesztese a választásoknak. A Mubarak támogatók sem teljesítettek jól. A szakértői megfigyelő misszió ajánlásait mi megosztottuk az egyiptomi kormányjal, ha más nem jövőbeli választásokra való útmutatásul. Annak ellenére tehát, hogy ez a parlament nem teljesen demokratikus módon állt föl, mégis azért fontos, hogy létezik, és a parlamentben vannak kritikus hangok is. Van tehát némi hatalom ellenőrző szerepe, bár egyértelmű az elnöki rendszer, és az is pozitívum, hogy 2014 óta népszavazásra jóváhagyott alkotmánya van az országnak. Ez az alkotmány pedig sok progresszív elemet tartalmaz emberi jogi, alapjogi értelemben, és a stabilitást és a biztonságot sok pontban garantálja. Az 56-os cikkely például 14 napot ad a parlamentnek arra, hogy a 2013-as törvényeket felülvizsgálja, és az emberi jogi párbeszéd is elindult. Nem valószínű, hogy az emberi jogokra vonatkozó jogokat a parlament most megváltoztatná a közeljövőben, de ugyanakkor alkalmas lehet új joganyag elfogadására. Most egy általánosabb képet vázolnék az EU-egyiptomi kapcsolatokról. A főképviselő asszony, ahogy ön is elmondta, nemrég novemberben Kairóban járt, november másodikán volt ez a látogatás, és a tárgyalások eredményeképpen megegyeztek, hogy újra indítják a társulási bizottsági munkát, a társulási folyamatot. És ez volt az első ilyen bizottsági ülés öt év óta, és leülés egyiptomi diplomatákkal általában. Említette a parlamenti jóváhagyás nélküli törvényeket. Ezt a problémát mi is felvetettük az emberi jogi párbeszéd keretein belül. A a tiltakozásról vagy a demonstrációkról szóló törvény szerintünk vissza kéne vonni. Ez egy 1914-es törvényt írt felül, de ez sem megfelelő, és ráadásul visszamenőlegesen akarják, illetve hát alkalmazzák, ami önmagában jogsértés. A 78-as cikk módosítása a büntető törvénykönyvben is nagyon vitatható, mert a nemzeti érdek veszélyeztetése, mint bűncselekmény nagyon sokféleképpen ö, értelmezhető, és a terrorizmussal kapcsolatos két ö, törvény ö, sem teljesen sincs összhangban az alkotmányjal. A, a társulási szabadságról szóló törvény sincs összhangban az alkotmányjal szerintünk. És a civil szervezetekre vonatkozó szabályok sem felelnek meg a nemzetközi normáknak. Az egyiptomi diplomaták ugyanakkor kritizálták az EU-t azért, hogy az EU a civil szervezetekkel a kormány közbéktatása nélkül tart kapcsolatot, szerintük a civil szervezeteknek a kormányt kéne támogatniuk. Az egyes és kettes cikk a polgári törvénykönyvben a közrend és a közérdek megsértésére vonatkozóan is vitatható. Az egyiptomi fél hangsúlyozta, hogy demokratikus átalakulás zajlik az országban, és a szociális igazságosság az, az egészségügyhöz és a lakásokhoz való hozzáférés jogát így próbálják érvényesíteni. Ugyanakkor a még nem alkalmazott ezeket a törvényeket egyelőre moratórium alá helyezték, tehát nem alkalmazzák, még ha meg is születtek. az albizottsági ülésnek más albizottsági egyeztető fórumokkal összhangban kell működni. Februárban lesz egy igazságügyi egyeztetés. A társulási bizottsági folyamattal párhuzamosan az Európai Unió most újra, újra a szomszédsági politikáját, és ennek a jegyében minden országgal egyedi eljárás fogunk alkalmazni. Jövő héten fog erről dönteni a tanács. Ha ez eldőlt, akkor az egyiptomiakkal új alapokon tudunk majd tárgyalni a jövőről. A programozási prioritásaink között a pénzügyi támogatás kapcsán a kormány zás támogatása az egyik legfontosabb prioritás de ehhez a parlament megerősítésére is szükség van. A kormányzásnak nagyon fontos része véleményünk szerint a parlament megfelelő szerepének kialakítása. Megemlíteném továbbá, hogy főképviselő asszony a Kairói Egyetemen tartott beszédet, és kiemelte, hogy az egyiptomi átlagéletkor 25 év és egy 16 60 milliós országban ez egy óriási lehetőség kis az ország számára a változásokhoz. Tehát az alacsony részvétel, különösen a fiatalok részéről azonban nagyon ö, szomorú tény. Ha nem képes az egyiptomi kormány, főleg a fiatalok számára jövőképet teremteni, akkor ők alternatív jövőképeket fognak maguknak teremteni. Tehát a munkahelyteremtés, a megélhetés biztosítása a terrorizmus elleni harc leghatékonyabb módja. Ezért Egyiptommal egyértelműen megfogalmazzuk különbségeinket, és erre próbáljuk folyamatosan ráirányítani a figyelmüket. Ideértve azt a kritikát is, amit az önök parlamentje megfogalmazott, ugyanakkor gazdasági kapcsolatokra nagyon nagy szükség lenne a két fél között, hogy a fiataloknak helyben munkahelyet lehessen teremteni nagy számban. Köszönöm. Most megnyitom a vitát. Páncéli úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy érdekes adat van, amit ki kell hangsúlyozni. Egyiptom egy stratégiai ország számunkra annak érdekében, hogy biztosítja a stabilitást a térségben. Úgy vélem tehát, hogy jogos, eh, hogy meglegyen ez a politikai párbeszéd az EU és Egyiptom között, hogy kiegyensúlyozott legyen a kapcsolat. Costello eh, úr által elhangzottak alapján politikailag problémás a helyzet, és emberi jogi szempontból is. Erős benyomás az, hogy egy erős harc van a terrorizmus ellen, de ugyanakkor felhasználják ezt a harcot, ezt a csatát, mint alibi, hogy átnyomjanak különböző elnyomó politikákat. Nagyon nehéz Európa számára tanácsokat adni, mert ha az ember olvassa a mai újságokat Franciaországban, Szó van arról, hogy internálják a terroris, terrorizmussal gyanúsított személyeket, több ezer emberről van szó, tehát nehéz tanácsokat adni, amikor nálunk is hiányzik a koherencia és az irány. A téma tehát nagyon kényes. Úgy vélem, hogy mindenképp mindenképpen ragaszkodni kell ahhoz, hogy megfelelő egyensúly legyen a, a biztonság, illetve az emberi jogok tiszteletbe tartása között, mert nem szabad megengedni, hogy Egyiptom eltérjen ettől az úttól, hogy eltapossa az emberi jogokat, és hogy szabadon például bebörtönözön olyan embereket, akik szerveztek tüntetéseket az utóbbi években szeretném, hogy a, mit eh, Mogherini asszony mondott Kajróban, hozzájárul ehhez a folyamathoz, sokkal jobban, mint az, amit Obama mondott a Kajrói Egyetemen, hogy megfelelő képet nyújtson és megfelelő jövőképet adjon a mediterrán térségnek, és reméljük, hogy a Mogherini által elmondott beszéd sokkal szerencsésebb lesz, mint a korábbiak. Uh, thank you, Mr. Tanak. Uh, thank you, Mr. Chairman, and I... Köszönöm szépen, Tanok úr támogatni tudom, amit Penzéri úr mondott, Egyiptom a vezető arab nemzet egy megfelelő geostratégiai szerep regionális keretek között is, és partnerséget alakított ki az Európai Unióval a partnereknek foglalkozniuk kell ezzel a nagy országgal az Európai Unió részéről is, és támogatni is kell. Egyiptom pillanatilag terrorista fenyegetéssel szembesül a sínai félszigeten. Láthattuk az orosz lövését is, az ISIS erősíti a tevékenységét Egyiptom ezen részén, és a katasztrofális gazdasági következményekből igyekszik talpra állni, amit a Morsi rezsim okozott, és Mogherini beszéd kapcsán is azt gondoljuk, hogy az emberi jogi párbeszédet újra kell indítani Egyiptommal, és természetesen a kulcsüzenet az volt Mogherini beszédben, hogy szükség van munkahelyteremtésre, és perspektívát kell kínálni Egyiptom fiataljai számára. Ez egy fontos üzenet, és ezt szem előtt kell tartani. És ugye 25 éves az átlag életkor, ezért az ifjúság rendkívül fontos. A formatív választásokkal is foglalkoztunk és hallottam, amit a bizottság elmondott a választási misszió kapcsolatban nagyon kevesen vettek részt a választáson, ez volt a jelentés lényege. Mindenekült a fiatalok körében mennek el kevesen választani, de az eredményt üdvözölnünk kell, miszerint több nőt választottak meg, a nagy vesztesek pedig a szalafisták és iszlamisták voltak, vagyis egy toleránsabb, befogadóbb, szekularizáltabb Egyiptom születik meg, és megfelelő vizsgálatra, és oda kell figyelnünk, és megfelelő támogatást kell biztosítani az alkotmánynak, és támogatni fogjuk az új parlamentet abban a szándékában, hogy kitöltse a mandátumát. Az ECR frakció nagy barátja Egyiptomnak és az Egyiptom barátai nőt és támogatni fogjuk a tevékenységükben, és bízunk a további haladásban következő évben. Hambal úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem alapvető fontosságú, hogy Egyiptom nagyobb stabilitási törekvése fontos nyugat számára, az Európai Unió számára azt gondolom, hogy a menekültügyi válságot nem tudjuk kezelni, és az ISIS elleni harcot sem tudjuk irányítani Egyiptom nélkül. Fontos, hogy nyitott párbeszédet folytatunk, nyílt párbeszédet folytatunk Egyiptommal. Szeretném a delegáció részéről megtudni, hogy az újonnan megválasztott egyiptomi parlament erős szerepet játszik a politika meghatározása vagy kevésbé ilyen parlamentről van-e szó? Köszönöm. Schaffhauser úr. J'aimerais poser... Euh, Szeretnék a kollégáinak egy felhívást intézni, ki támogatta az arab tavaszt, ki támogatta az iszlám testvériséget és a szalafistákat, ki az, aki nem támogatta Szizi elnök úrot, és akik tudják, azok tudják, hogy kik próbáltak meg megölni ezt az elnököt. Nos, önök jól tudják, Egyesült Államokról van szó, tehát még egyszer szembesülünk egy destabilizációs próbálkozással, amelyik nem sikerült szerencsére, ha ez sikerült volna, akkor igen súlyos lenne a helyzet Európában. Az, amit ez a parlament, parlament csinál azért, hogy a laikus kormány republikános ugyanakkor muzulmán kormány támogatására, ez pozitív. Sziszil elnök urat támogatni kell, ez rólunk is szól, a túlélésünkről, mivel hogyha ő megbukik, akkor egy teljes destabilizáció következik Európában, az lesz az eredménye ennek. Köszönöm szépen. Mr. Khan. Khan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentést azzal kapcsolatban, ami történik Egyiptomban. Én is azt szeretném ismételni, mint Panzéri kollégám mondott, fontos, hogy az emberi jogokra nagyon odafigyeljünk, sok más mellett természetesen. Egyiptom nyilvánvalóan nagyon fontos, nem csak arról van szó, hogy országként fontos, hanem az arab világon belül úgy általában hatalmas befolyása van Egyiptomnak bátorítanék én is arra, hogy folytassuk a párbeszédet egyre intenzívebben Egyiptommal, de végül is az egyiptomi kormánynak jobb sztenderdeket kell kialakítania, nem csak az egyiptomi emberek vonatkozásában, hanem mivel fontos szerepet játszak az arab világban, az arab világra nézve is magas szintű sztenderdekre van szűkünk, Stabilitást akarunk, és ez magától nem jön, a diktatúrában meg eleve nem. Minden, ami alakul, ez csak átmeneti egyenlőre ezen a területen választási folyamatot is üdvözöljük, de kevesen vettek részt a választások. Azt látni kell, hogy milyen nagyon sok a fiatal ember, aki nem kíván részt venni, pedig ők alkotják a jövőt, Egyiptom jövőjét nem vagyok biztos abban, hogy mit lehet tenni, hogyha hiányzik a legitimáció, mi lesz a stabilitással, ez aggasztó szerintem, miközben erőszak és terrorizmus is jelen van. És hogyha betiltjuk az iszlámi majeket, és nem tiltjuk be a templomokat, ez a terroristák kezére játszó dolgot mm, Biztosítani kellene, hogy egyenlő elbánást biztosítunk, ez alapvető fontosságú. Remélem, hogy a dolgok stabilizálódnak, és Egyiptomot stabil, erős országként szeretnék látni, amelyik pozitív szerepet játszik. Costello úr, mielőtt önnek adok szót, egy rövid kérdésem van. Ön a bevezetőjében nem említette a keresztényeket, a keresztény közösségeket. Ez eh, igen, csak üldözött eh, eh, vallási csoport Egyiptomban. Mit jelent ez? Mi a helyzet pillanatnyilag? A keresztények helyzete milyen? Egyiptomban nem olyan fontos ez, vagy van más magyarázat, hogy nem szóltak erről, és kérem, hogy reagáljon a kérdésekre és kommentárokra. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az összes kommentárt és véleményt bátorítónak tartom, ösztönzőnek, hogy egyetértünk itt abban valamennyien, hogy stratégiailag mennyire fontos a régióban Egyiptom, és az Európai Unió számára is mennyire fontos különböző árnyalatok vannak, amelyeket a különböző képviselők képviselnek. Az egyik gondolat az, hogy az a kérdés, amelyik a stabilitást vizsgálja, tehát a demokrácia és a stabilitás, az emberi jogok kérdése gyakran ilyen választásként merül fel. Én úgy gondolom, hogy a mi véleményünk e, az erről, hogy egyik a másik feltétele e, természetesen világos, hogy e, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy Egyiptom a stabilitáshoz jusson el, és ez az, amit Mogherini asszony is hangsúlyozott Kairóban, de annak az oka, hogy miért vetjük fel az emberi jogi kérdést, és hogy törvényeket kell módosítani ahhoz, hogy a részvétel erősödjék. Ez az egyik módja annak, ahogyan mi gondoljuk, hogy a stabilitás tartós is legyen, és szembe tudjunk menni a radikalizációval Egyiptomban nem látok ebben ellentmondást, amikor azt mondjuk egyrészt, hogy az országban aktívabbak leszünk, másrészt pedig világossá tesszük, hogy meggyőződésünk szerint súlyos témákat kell felvetni, és a kormányon folytatott munkában is erre törekszünk ami pedig az ön kérdését illeti, a keresztényekre irányuló kérdést, azt gondolom, hogy elmondtam, hogy a kampányt az imaiaknak betiltották, másrészt a templomokban meg nem. Tehát vannak, van már változás ahhoz képest, amit egy néhány évvel ezelőtt láttunk. Hogyha megengedi, átadom a szót Lóra Borisova kolléganőmnek, aki a választási eh, osztályoknak a helyettes vezetője. Köszönöm szépen. Néhány szóban kiegészíteném a kollégámat. Azt hiszem, hogy egy teljes mértékű megfigyelő missziót szeretnék részt venni egy kisebb tím keretében, a szakértőink is elmennek elmúlt évben ajánlásokat fogalmaztunk meg a megfigyelő misszió keretében is, és kíváncsian várjuk a szakértők véleményét idén. Több dolgot a kollégám is felemli, fel, vetett már a jogi keret egy fontos dolog, hogy lássuk mi ez Egyiptomban milyen okok vannak a mögött, hogy kevesen vesznek részt, ennek lehetnek politikai, de akár jogi okai is. A, a jogi keretet egyszerűen az adja, hogy bizonyos pártok alássák a haladást, és helyi választások lesznek, helyi hatósági választások jövőre, és kíváncsian várjuk, hogy ott hogyan alakulnak a dolgok, nagyobb átláthatóságra van szükség. Nincsen eh, menetrend egyelőre, és hát a panaszokat tekintve eh, van egy eh, jogi bizonytalanság az a kapcsolatban, hogy hogyan alakul a folyamat mi készek vagyunk ebben részt venni, a partnereinknek segíteni. Elfelejtettem Van Balens úr nagyon konkrét kérdésére válaszolni, hogy az egyiptomi parlament hogyan viselkedik, a, milyen viszonya van a kormányok. Bizonyos értelemben egy kicsit jóslásokból bocsátkozunk, majd meglátjuk, hogy a parlament milyen összetételben lép fel. Itt különböző elemek játszanak szeremet, az egyik a politikai összetétele a parlamentnek, egy második pont a jogi keret, amelyben működik, és hogy ez megváltozik-e adott esetben, a harmadik pont pedig hogy mások, például az európaiak mennyire tudják támogatni a parlament működését és azt a képességét, hogy elvégezze a munkáját. Meglátjuk, hogy itt hogyan alakulnak a fejlemények. Köszönöm szépen Kosszeló úrnak. Ezzel lezárjuk ezt a pontot a rendünkön. A következő napi rendi pont következik, a hatos. Itt milyen már parlamenti választásokat megfigyelő delegáció számol be november 8-án volt 2015-ben. Itt egy tájékoztatást kapunk az Európai Unió, az Európai Parlament megfigyelő delegációja részéről a Myanmari választásokkal kapcsolatban. Erre, mint mondtam, november 8-án, 8-án került sor a választás békés körülmények között zajlott Aung San Suu Kyi megnyerte a választásokat. A földszemlásszerű győzelemről beszélünk, az elérhető parlamenti helyek több mint 80%-át kapták meg, annak ellenére, hogy a helyek 25%-a a katonáknak marad a parlamenti helyeknek a választás után az NLD párt ennek ennyire egyértelmű 60%-os fölényre tett szert az az alsó és a felső házban egyaránt. Az USDP eh, a második helyére került, a másik legnagyobb párt lett. Az Saksuki eh, nem lehet a következő elnök. Az NLD párt vezetőként eh, azt ígérte, hogy részt vesz a fontos döntésekben fontos dolgokban kell dönteni az újonnan megválasztott parlamentnek, és majd az elnöknek is. Az Európai Unió választási megfigyelő bizottságát eh, Alexander Graf Lambdorsz vezette, és azért azt gondolom itt az ideje, hogy neki adja meg a szót. Köszönöm szépen, elnöket! már rámutatott az eredményekre, illetve megfigyelésekre, amelyeket tettünk. Fontos azt elismerni, hogy ez a választás akkor történt, amikor bonyolult ügyek voltak, és számos nehézségünk volt. Ez az ország számára egy történelmi lehetőséget kínál, és mindenki pozitív eredmény. 2008-ban született meg az új alkotmány, ami meghatározta a választás körülményeit de azt látni kell, hogy a 25 százalékát a helyeknek a katonák őrzik, függetlenül attól, hogy mi az eredmény a választásokon. Ez egy fontos akadály, hogy úgy mondjam, hogyha tényleges választásokról beszélünk. Azt az előző választásokat 2010-ben bolykottálták az ellenzékiek, aztán ott a 2011-ben kezdődött a felkészülés, az időközi választás volt, mint egy 40 választókörzetben az NLD tényleg földcsosamlásszerűen nyert akkoriban, de az emberek továbbra is szkeptikusak maradnak a vagy maradtak a novemberi választásokat tekintve, sor nehézség volt az országban, problémával szembesültek, nehéz volt, a jogi keretről is beszélnünk kell, ez távolról sem ideális, aztán a választóbizottság nem rendelkezett tapasztalatokkal egy demokratikus választásokat tekintve know-how hiányzott, a helyi szinten nem voltak meg az ehhez szükséges emberek sem, akik ezt meg tudják csinálni. Nem volt egészen világos, hogy a hatóságok lehetővé tesznek egy ténylegesen nyílt választást és, és ha lehetővé teszik, elfogadják-e eh, a, az eredményt a katonák? Ez nem volt egészen világos a választások előtt. Az világos volt, hogy az ország egyes részeit etnikum közi feszültségek is eh, nehezítik, természeti katasztrófák, stb. Vagyis a sérülékenységek eh, jelen voltak. Aztán Ö, aztán ö, ehhez hozzájöttek konkrétan a választással összefüggő kérdések is. Egy komputerizált választói nyilvántartást akartak, ö, az emberek viszont aggódtak, amiért, hogy megtalálják-e magukat a listákon a választási napon, voltak bizonytalanságok a politikai pártok, ö, szabadon folytathatnak kampányt, ez egy fontos dolog volt, ö, hiszen az egyesülési szabadság ö, problémás, aztán az erőszak esetleg a választások ideje alatt is érdekes volt, mindenek előtt a radikali, radikális buddhista mozgalom is kialakult itt Európában, ez szinte paradoxon, de egy radikális, nemzeti, nacionalista, buddhista mozgalom kialakult, Myanmarban mindenhol láthatók, és a fajuk és a vallások védelmében léptek fel nagyon agresszíven. Az igazság az, hogy nem éppen pozitívan viszonyulnak a kisebbségekhez sem. Az Európai Unió először vett részt nemzetközi választási megfigyelőként, és én vezettem ezt a missziót, mint egy 150 ember, és el kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan misszió volt, ahol az összes intézmény közi együttműködés fontos volt, ezt a plenárison is elmondtam már a delegáció helyszínen, a tagállamok, stb. nem voltak nehézségeink, a, mm, a különböző intézmények, a tagállamok sem adtak ki önmagukban közleményeket, és csendben maradtak, és, és az EU misszióra hagyták a fontos feladatokat. A maga a választás jobb volt, mint ahogy elvártuk volna, egyértelmű eredmény született verseny volt, békés volt, mint egy 70%-os részvétellel, és az eredmények, amikor beérkeztek, hát egy földcsúszamlásszerű győzelmet jeleztek az NLD számára. A választási eredményeket nyugodtan fogadta és elfogadta a vesztes fél. Gyakran a vesztes fél viselkedése fontosabb, mint a nyertes fél. Hát a nyertes tudja, hogy ő nyert. És itt azt láttuk, hogy még vezető alakok is, aki fontos szerepet játszottak az elmúlt időszakban milyen már politikai életében. Demokratikusan elfogadták, hogy veszítettek a választásokon, és kijelentették, hogy mindenki másnak is ez a dolga. Vannak bizonyos elemek, amik az általános képet egy kicsit árnyalják. Ugye ról már beszéltem, tehát az NLD 80%-at kapta a szavazatoknak, mint egy 60%-a a helyeknek jut csak nekik éppen a 25%-os foglaltság miatt, és nem lesz egyetlen iszlám képviselő sem a parlamentben egy olyan országban, ahol a lakosság 5-10%-a iszlám vallású, és ez egy ö, olyan elem, hogy ö, amit mi bíráltunk is, hogy szándékosan kizárják őket, elfogadott állampolgárságra van szükség, ö, ugye ez egy új dolog volt, hogyha voltak olyanok, ahol igazolni kellett volna, hogy mindkét szülő milyen mámban született, és ezt nem mindenki tudta megtenni mintegy 10%-a nem nagy szám, de helyes irányba mutat. Ami pedig a jövőt illeti, a választási folyamaton túllépve, itt világos, hogy miről van szó, Myanmari nép változást akar, és látni akarja a változást ezért az átmenet kezelése egy komoly kihívás az ország számára. Az NLD vezetője találkozott az elnökkel, a főparancsnokkal, hogy megbeszéljék az átmenetet. Ennek ellenére vannak kihívások az NLD-vel kapcsolatban is. Ez egy bírálat. Hát igazából nincsen konkrét programjuk, politikai programjuk, platformjuk, nincsen részletes koncepciójuk, tehát nem egy egységes pártról van még szó. Ez egy dolog. A másik dolog az az, hogy a rohinják az iszlám közösséget kirekesztették, ez azt jelenti, hogy nagy számú etnikai kisebbség él az országban. Az NLD e, nyert bizonyos területeken, ahol az etnikumok vannak jelen, az NLD-nek komoly kihívást jelent, hogy az etnikai kisebbségekkel, az ottani pártokkal is jól együtt tudjon működni. Természetes, ha a változást akarjuk, a katonaság azért fontos, vétóval rendelkezhet, tehát ha alkotmányt akarnak módosítani, a 25%-okkal megakadályozhatják ezt. Tehát az ajánlások, amelyek levezethetők abból, amiket már elmondtam a végleges jelentésükben, március végén fog ez megszületni, világos ez, amit mondani akarunk. A katonaság 25%-a nem hozható összhangba a nemzetközi demokrácia sztenderdjeivel, aztán fontos a választójog kérdése is. Már elmondtam ezt korábban is, hogy megakadályozzák, hogy valaki elnök legyen, a gyermekei is lehetnek külföldi állampolgárok, ez egy egyedülálló előírás, nem hiszem, hogy ez a rendelkezés más országban létezik, és, és nyilván egy személyről szól az Hansung Szigról, és egy alkotmányügyi helyzet, politikai helyzet továbbra is kihívást jelent, de egyenlőre a választás és az első tárgyalások minden esetre okot adnak arra, hogy reménykedjünk, és az ország helyes irányba indul el. Köszönöm szépen, szívesen várom a kérdéseiket. Most pedig Anna Gomesnak adok szót, aki az Európai Parlament megfigyelő bizottságát vezette. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vehettem a bizottság munkájában és jó volt az együttműködésünk Lambsdorff kollégával is. Ez a kiküldetés nagyon jó volt megszervezve a bizottság részéről is. A helyi delegáció is meglepően fiatalokból toborzódott. Tehát tényleg találkoztunk a helyi szereplőkkel, és felfogtuk, hogy miről van szó. A választás napja minden gond nélkül lezajlott, de azért Lamzor kolléga kritikáival egyetértek, hogy nagyon sok választó főleg a muzulmánok el sem mentek, és egyes térségekben az országnak kifejezetten alacsony volt a részvétel, és nem teljesen kizárható a szavazatszámlálás során a szabálysértés. De alapvetően működött a dolog, és nagyszerű volt látni, hogy a választ, megválasztottak 10%-a nő, ami itt hatalmas eredmény, és nagyon sok nő volt, sőt, a nők voltak többségben némelyik tárgyaló delegációban, amelyikkel találkoztunk. Tehát milyen márban, mint érvényesülne valamilyen módon a nők méltósága, ugyanakkor persze katonai diktatúrában gyökerezik az ország sok közigazgatási folyamata. De maga a szavazat leadás teljesen problémamentesen zajlott, egységes volt az összes szavazó helység. hogy aztán most hogy reagálnak a vesztesek erre a nem várt földcsúszamlásszerű vereségre, ez más kérdés. A milyen már átalakulás átalakulást végül is a katonaság vezényli le de hát ugye ez az országban a hagyomány, és hogy egyáltalán átalakulást akarnak, ez egyfajta stratégiai reorientációra utal, részben ugye a nyomasztóan nagy szomszéd Kína miatt is így látják ezt helyesnek és szerintem az Európai Unió jól szerepelt, jól lépett föl, jó irányt vázolt föl, koherensen viselkedett, és a választói megfigyelő missziónak is eleget tettünk. Bettini kollega például elment megnézni a szomszédos országokból érkező menekültek helyzetét, és ezzel mindenképpen foglalkozni kéne a jövőben is. Írt is erről egy nagyon fontos cikket. Itt a nemzeti etnikai megbékülés folyamatát mindenképpen az EU segítségével támogatni kellene. Nagy kihívás ez, a kormányozhatóság, a demokratikus kormányzás szempontjából is fontos, hogy ezt a kérdést kezeljék nagyon aggasztó, amit Alexander is mondott, hogy vannak nagyon csúnyán idegen gyűrülő vallási alapú nacionalizmus, nacionalista csoportok is, akiknek kapcsolatuk van az uralkodó katonai rezsimmel is. De 2000 1948 ban új alkotmány született. Eleve 25%-át a parlamenti helyeknek a katonaságnak tartják fönn, vagy tartották fönn. Nagy kihívás lesz az is, hogy ha most ugye más nyer, mint akire számítottak, az hogy lesz képes majd kormányozni. Nem csak a programról szól a kormányzás nyilván, hanem a megfelelő struktúrákról, intézményekről, eljárásokról, szakemberellátottságról. Nagyon sok jó képzett szakember van az országban, de nem feltétlenül olyan pozícióban, ahonnan a kormányzást tudja segíteni. Sargentini kollega segítségével felvázoltunk egy kísérleti projektet, sőt, ezt lebontotta konkrétumokra is, és most azt is megláttuk, hogy konkrétan mit kéne, lehetne tenni. Szerintem a kormányzáshoz szükséges kapacitásépítés az elsődleges feladat, és annak a megértése, megértetése, hogy mit jelent demokráciában kormányozni, óriási feladat lesz ez másokkal is, civil szervezetekkel is le kell ülni ebben az ügyben. A sajtókonferencián elmondtam, amit Alexander is most kifejtett, hogy hogy sajnálatos, hogy sokakat elijesztettek a választás előtt, az etnikai kisebbségek, a rohingák el nem ismertsége itt a legnagyobb probléma. Egyértelműen azt várjuk, hogy a kormányzó párt demokrácia alapú legyen, és most egy ilyen elképzelésnek nagyobb sokkal a támogatottsága, mint a katonai diktatúrának, vagy a katonai úgynevezett demokráciának. Nagyon kevés az időnk, Kérek mindenkit, hogy röviden nyilatkozzon meg, Plenkov úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Anna, hogy beszámoltál a milyen nagy választásokról, amelyek október 8-án zajlottak. Az AFET egyetlen néppárti jelenlevő képviselőjeként csak nagyon röviden szólnék a választási megfigyelő misszióról. Kelniete asszonyjal közösen úgy gondoljuk, hogy a választások békés környezetben és nagy részvétel mellett zajlottak, ez nagy szó, és ugye az alkotmány nem demokratikus, tehát sokkal több helyet is nyerhettek volna az ellenzékiek, hogyha nincs fenntartva a katonaság számára egy csomó parlamenti mandátum. De az első lépés megtörtént egy demokrácia felé, és ne felejtsük el, hogy egy olyan országban, ahol 50 éves hagyománya van a katonai diktatúrának, már ez is hatalmas elmozdulás. A lakosság több mint fele nem ö, tehát elektromos áram nélküli lakásokban lakik, és nagyon nagy a szegénység, és az országnak nagyon jó tenne a kereskedelem felfuttatása. A gazdasági fejlődés lassabb, mint ahogy ezt sokan remélték és itt az Európai Uniónak, a parlamentnek lehetne szerepe abban, hogy segítsük az újonnan felállt kormányt kereskedelmi gazdasági kapcsolatok kiépítésében velünk és más országokkal. Köszönjük, a Tini úr kap szót. Grazie, rapidis. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok hozzászólni. Egyetértek ugyanis Alexander jelentésével és Gomez asszony által Először vettem részt egy ilyen misszióban, megfigyelőként. Ez valóban nagyon érdekes élmény volt, azt hiszem, hogy ez annak köszönhető, hogy Anna delegáció vezető kiválóan dolgozott, nagyon nagy odaadással, és mindenkit bevont a munkába. Az eredményeket el mondták már mások, pozitív demokrácia, ugyanakkor vannak korlátok, amelyeket szinten kiemeltek, már nem fogok erre visszatérni. A szavazás maga nyugodt volt, öntudatos, ez a nép untudatos, öntudatos, tudta nagyon jól, hogy mi volt a tétje választásnak, és főszereplője akart lenni ennek az átmenetnek ami azt hiszem, hogy visszafordíthatatlan. Ugyanakkor azt mondom, hogy figyelem, figyelem, figyelem. Igen, ez egy visszafordíthatatlan folyamat, ugyanakkor még mindig csak átmeneti szakaszában van. Támogatni kell ezt a folyamatot mindazokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésre állnak, ugyanis ez egy folyamat, amelyik alulról szerveződik, a, a civil társadalomból különböző emberek, akik börtönbe vetettek, akik megszenvedtek, de ugyanakkor föntről is indult ez a folyamat, ugyanis ennek a folyamatnak a stratégiáját eh, azt a katonasság dolgozta ki, és ők hajtották végre, és most van egy demokratikus hatalom, és az utóbbi években is az volt, ugyanakkor korábban a katonasság felügyelte a, demokratik, a kormányt. A katonasság még mindig sajnos, azt mondom, hogy sajnos fenntartják valamennyire a hatalmukat, alapvető problémák vannak, az alkotmány módosítás és reformja, természetesen be kell vonni a lakosság nagy részét, meg eh, megfelelő módon ellensúlyozni kell a katonaság hatalmát. Van egy gazdasági és szociális társadalmi probléma is, nem volt egy program eh, az ellenzéknek, hiányoznak azok a nagymérvű személyiségek, nem volt egy megfelelő program társadalmi-gazdasági szinten, már pedig szükség van erre, ugyanis a befektetések számára ez vonzó lehet olyan befektetések érkeznek egyelőre, amelyik problémákat okoznak. A legfontosabb probléma ugyanakkor a háború. Még mindig tart a háború, nem csak etnikumok közti villongások vannak, hanem igazi háborúról van szó. A békét csak tízezer harcossal kötötték meg a 60 ezer harcossal szemben, akik jelenleg is harcolnak, és ott van a menekültek drámája is. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak fel kell vállalni egy szerepet ebben a problémában, és megoldást kell nyújtani Tájföld és ez nyilván már között. Olyan emberekről van szó, akik előtt nincs jövő, olyan emberek, akik lógnak a semmiben, és azt hiszem, hogy ez egy óriási probléma, emberiségi és demokráciai problémáról van szó. Köszönöm szépen. Thank you, Charles Tannock. Köszönöm, Charles Tannock kapszót. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni én is Anna Gamesnek, akit nagyra becsülök, és több párti csapatának ezt a megfigyelő missziót, ennek a az abszolválását, amely nagyon sok konkrét tényt tárt föl. A burmai helyzetről, a burmai választási helyzetről. Az ASEAN tagja az ország, és valóban évtizedek óta katonai diktatúra. A gyűlöletbeszéd, a szabad szólás megnyilvánulása a rohingya népcsoport elnyom, mása továbbra is ö, óriási gond, és az NLD párt nyerése, térnyerése nem fogja ezeket a problémákat még megoldani. A rohangyák helyzete különösen aggasztó. Anna beszámolója alapján Ansen Sucsi úgy tűnik, hogy azért tiltják el a politizálástól, mert brit állampolgár volt a férje, és a gyerekei is brit állampolgárok. Gyakorlatilag az alkotmányt pont azért módosították így, hogy őt kizárhassák az új szabály által. Hogy fog ez most működni? Van -e erőfeszítés arra, hogy az alkotmányt magát megváltoztassák? mivel most éppen vendégek érkeznek a terembe, most csak lassan adtam meg a szót, de a többiek gyorsan beszélnek, Kán úr például, mert kevés időnk van. Egyértelmű, hogy a választási részvétel biztató. Köszönöm a kollégáknak, akik elmentek és közvetlen tapasztalatokat gyűjtöttek. A kisebbségek részvétele helyzete a legnagyobb gond, és a rohingák sorsa gyakorlatilag már a tömeges népírtásnak, a genocidiumnak ö, felel meg, és sokan hiába elmentek választani, úgy gondolják, hogy ettől még nem sok minden fog megváltozni. És valóban alkotmánymódosításra lenne szükség ahhoz, hogy a katonaság 45%-os támogatottságát demokratikusabb szabályokkal le lehessen törni. Köszönöm. Anna Gomes, kérem röviden válaszoljon. Charles Tanoknak válaszolva. Ahogy Alexander Landorf is megfogalmazta, az alkotmány a legnagyobb gond. Ez egy abszolút nem demokratikus alkotmány nem csak ezt a szabályt, hanem sok egyéb részét is újra kéne írni. De az NLD erre tör. Az NLD, a liberális demokratikus párt meg szeretné változtatni a, az alkotmányt, és ehhez kéne nekünk kapacitásépítéssel, kormányzati technikai segítségnyújtással hozzájárulnunk hogy ezt végre, véghez tudja vinni. Ellen Sushi tól még lefele nagyon sok szint van, és a végrehajtásért olyanok lesznek felelősek, akiket átitatja az előző rezsim működés mechanizmusa. Köszönjük szépen! Csak annyit mondanék még, hogy abban egyetértünk, hogy mik a stratégiai kihívások, meg szeretném köszönni a delegációnak a munkát, nagyon hasznos munkát végeztek, és fontos lenne fenntartani az EU jelenlétét, különösen most ebben az időszakban. A parlamentünk erre el, kötelezett Sargentini asszony személyében. Én a PSC ülésén voltam tegnap-tegnap előtt, és a tagállamokat is arra ösztönzöm, hogy kövessék szorosan figyelemmel a fejleményeket, és segítsenek. Köszönjük! Következő témánkra térünk rá. Eszim Ibrahim úrral folytatunk eszmecserét a tunéziai helyzetről. Üdvözöljük körünkben, miniszter úr. Üdvözlöm Önt ezen az eszmecserén a külügyi bizottság nevében, és kérjük, hogy mutassa be azt a stratégiai reformtervet, amelyet 2016-ra és 20 közötti időszakra dolgozott ki a tunéziai kormány, és egyben eh, engedje meg, hogy együttérzésünkről biztosítsam a novemberi terrortámadás áldozatai ö, eh, sorsával kapcsolatban. Ez már a harmadik terrortámadás volt hazájában idén. a tunéziai e, népképviselet, a parlament tagjai is jelen vannak körünkben, delegáció formájában. Excellenciás úr, ez a stratégiai terv, amelyet kidolgoztak, nagyon fontos lehet a turizmus visszaesése kapcsán, ami nyilván az önök gazdaságára, de még a miénkre is érezteti a hatását. Ugye 80%-a a tunéziai GDP-nek turizmus alapú. Ezért ez a stratégiai kilábalási terv néhány alapvető értéket leszögez. A család, a nők, az emberek jogainak általában véve a védelmét, a demokratikus emberi jogi alapú fellépések alapelvét, a decentralizációt, a helyi szintű önkormányzatok demokratizációját tűzi ki célul, és a terv távolabb mutató célja a gazdaság felendítése, a vállalkozások segítése, az export növelése, az emberi erőforrások minőségének javítása, a helyi erőforrások jobb feltárása, főleg a partmenti térségek vonatkozásában. Mindezt, mindezt valóban szükséges, és gondolom, hogy más nemzetközi pénzügyi szervezetek is pozitívan állnak hozzá, amikor mikrofinanciális segítségnyújtás kerül szóba. Kérem tehát mutassa be a stratégiai reformtervüket, és a bizottságunk nevében hadd mondjam önnek, hogy Tunézia számíthat parlamentünk teljes szolidaritására és támogatására a demokratizáció során, különös tekintettel a külügyi bizottságra, amely egyébként tervezi is, hogy január 6-án, 7-én önökhöz látogat majd egy delegációval. 10 perc elég lesz önnek? Köszönöm. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok a nyelv megválasztására is. És a tunéziai parlament képviselő is jelen vannak, és megvan a technikai jelen lehetőség erre, ezért franciára váltok. Vraiment Üdvözlöm Önöket, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Önök közt a mai napon. Először is köszönetet szeretnék mondani azért az érdeklődés iránt, amit Önök tanúsítanak Tunézia irányában. 2011. január 17-én önök rászántak a plenáris ülésüknek a megnyitóját Tunéziának ajánlották, és ezt nem felejtjük el. Önök üdvözölték a tunéziai nép bátorságát, és az Európai Unió rendkívül nagy mértékben segített Tunéziának a demokratikus intézmények felépítésében. Nem csak helyben tették -e ezt a az átmeneti időszakban, ellenőriztek és figyeltek, hogy mi történik a választások során, és ellenőrizték a választások a résztvevőknek, hanem más egyéb módokon is kifejtették azt a szándékukat, hogy segítsenek Tunéziának, különböző országoknak az átmenetét figyeltük, és tudjuk, hogy ezek az időszakok sohasem egyszerűek. Az első időszak, amelyikben átéltünk, az ö, alkotmányozó országgyűlésben 2013 ban történt, 2014-ben véget ért, 2014 végén volt egy választás, egy 5, évre, 5 éves időszakra szóló választással elnököt és parlamentet választottunk meg. Megerősödtek a, a demokratikus intézmények, sikerült egy egyensúlyt találni, egy olyan egyensúlyt, ahol a társadalom különböző tendenciái elfogadták azt, hogy együtt élnek, de minden egyes válságnál az eltérések előtörnek. A mi kihívásunk jelenleg a biztonsági, eh, biztonságra vonatkozik, terrortámadások voltak az országunkban, és köszönöm szépen a részletnyilvánítását. Sajnálatos módon én is szeretnék eh, részvétemet nyilvánítani az sajátomat és a tunéziai nép nevében az Európában történt szörnyű események miatt, ez rámutat arra, hogy mi mindannyian egy kockázat, egy támadással szembenézünk, amelyiknek a neve terrorizmus, amelyel szemben együtt kell fellépni. Az utóbbi években jelentős lépések történnek a, a, a szabad véleménynyilvánítás terén. Egyesek azt gondolják, hogy túlzásba is vittük. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen tovább lépünk, tovább kell menni, a lak lakosság egyre türelmetlenebb, ami a gazdaság és társadalmi kérdéseket illeti, és ezért a kormányunk úgy döntött, hogy egy gazdasági, társadalmi reformra összpontosít, és kidolgozott ennek érdekében egy tervet, amelyik a következő öt évre vonatkozik, egy feljegyzést szeretnék önöknek most felvázolni. Ezeket eh, az cél kitűzéseket egyre inkább stratégiai tervekké dolgozzuk át a következő években. Ez lesz a meghatározó. Különböző stratégiai projekteket fogunk kidolgozni 2016-as, 2020-as időszakban. Februárban lesz ez bemutatva, márciusban és áprilisban lesz megvitatva, és a végén június másodikán, harmadikán egy nemzetközi értekezlet, konferencia keretében meg fogjuk tárgyalni ezt a tervet. Engedjék meg, hogy azonnal rátérek a hatos képre, egy, bocsánat, ötös dia, ötös kép, ez az, igen, az elemzés. A fejlesztési időszak elemzéséről van szó. 4%-os fejlődés volt 2004 és 2010. Évente 4% ez magasnak tűnhet, és valóban az is, ugyanakkor ez nem volt inkluzív. 2%-os volt a növekedés ebben az időszakban, a, a, és ezért ez egy forradalomba torkolott, mert szétesett, különböző frakciók voltak, különböző területek, nem volt egységes ez a fejlődés, észak és dél között például, vagy a különböző térségek között más és más volt ez a fejlődés, ez a nem inkluzív fejlődés, tehát nagyon drága volt. Csökkenteni kell a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek eh, munkanélküliségét, majdnem 30 százalék eh, ez jelenleg. A befektetés. A befektetéseket illetően az ország nagyon sokat tett, 18 eh, és fél százalékat a GDP-nek befektették, ugyanakkor Ben Ali nagyon sok rossz dolgot tett, ugyanakkor a gazdasági helyzete elég stabil volt, azt kell, hogy mondjuk. Most új befektetéseket kell eszközölni annak érdekében, hogy a tengerparttól távol eső területeket bevonjuk a gazdasági véleramlásba. Nos, a forradalom után egy instabil helyzetben a magánjellegű befektetések belföld és külföldi egyaránt nagyon visszalépett, és ezért a, a, az állami befektetések, a befektetések 40%-át teszik ki, ami elég magas összeg, 45% a belső magán befektetés, és 15% a közvetlen külföldi befektetés, ami rendkívül alacsony. Dolgozni fogunk azon, hogy ezen túllépjünk. Látjuk, hogy nagy egyenlőtlenségek vannak a tengerpart, illetve a belső területek között. A párhuzamos piacok megerősödtek, a kreptokrácia rendkívül erős volt korábban is, ugyanakkor az állam gyengessé, gyengülésével eh, megnőtt a korrupció. A szociális politikánk eh, eléggé jelentős nálunk, ez egy döntés volt a függetlenség után, ugyanakkor akkor a középosztály elszegényedett az utóbbi időkben, annak ellenére, hogy elég hatékonyak voltak a programok, a támogatási programok. Az utóbbi öt évben vol, szenvedtünk, ugyanis egy döntést hoztunk, egy kényszerített döntést. Láttuk azt, hogy vannak társadalmi egyenlőtlenségek. A társadalmi egyenlőtlenségeket megpróbáltuk kiegyenlíteni, ugyanakkor az utóbbi öt év 5%-os növekedését az a fogyasztás húzta, és nem a befektetés. A korábbi fejlesztési terv az kizárólag csak a tengerpartra koncentrálódott, és ezért a közel, környezetvédelmi nyomás az rendkívül erős volt ebben a, ezen a területen. Más országrészek, például Gavsa vagy Halifaxnál, ahol jelentős vegyipari befektetések voltak, ott a környezetvédelmi szempontok nagyon megszenvedték ezt a helyzetet Tunéziának nagyon erős a kapcsolatai Európával, ugyanakkor a piacok, a külgazdaságunk nem túl diversifikált, koncentrált néhány termékre, és a négy ország tette ki ennek a külkereskedelmi forgalomnak a jelentős részét. A jövőben egy kontextuson belül szeretnénk haladni. Az intézmények alakulnak és erősödnek, tehát mindig egy eh, átmeneti állapotban vannak, a parlament ugyanakkor a harmadik eh, erő, a harmadik hatalom az egyre inkább erősödik, azt látjuk biztosítani kell a következő eh, generációk számára az, hogy fennálljon már a társadalmi intézményrendszer, a politika intézményrendszer, és egy olyan intézményeket szeretnénk felépíteni, amelyek lehetővé teszik a társadalmi párbeszédet, továbbra is egy, egy, egy párbeszéd van, például a vállalkozók, az állam, annak ellenére, hogy ezek a partnerek eh, Mert létezik, létezik ez a társadalmi párbeszéd, és nagy hozzájárulást nyújtottak a folyamatokban, még további nagyon sok dolgot kell tennünk ezen a területen, különböző döntéseket kellett meghozni az állam stratégiai szerepének a kitolgozásában. Mi a, civil szervezeteknek, a civil társadalomnak a születésénél vagyunk, támogatni kell a civil társadalmat, mert tudjuk, hogy a jövőben rendkívül fontos szerepet fog játszani. 13-as, 14-es eh, az előző képet kérem, ez az. Nos, a jövő képet illetően sokat dolgoztunk a koalícióban, a kormánykoalícióban. Öt fontos tengely körül forogtunk. Először is egy jó kormányzás, és egy igen ambiciózus reformprogramot vezettünk be, amit fel kell gyorsítani. Következő képet kérem. 15-ös, még egy következő. Ez az egy sor eh, reformot kell bevezetni, gazdasági reformról van szó, a eh, bankokat eh, megfelelő módon megszabályoztunk, egy, egy pénzügyi reformot vezettünk be a mai napon jóváhagyásra kerülő költségvetés, a vám eh, reform, reform azért, hogy tudjunk harcolni a, a párhuzamos piacokkal, nem csak azzal, hogy harcoljunk ellenük, hanem azzal, hogy megfelelő módon vonzóvá tegyük azt, hogy belép lépjenek a gazdasági szereplők a e, tiszta piacorok, piacokra. Szabályoztuk azokat a szabályokat, amelyek a gazdasági életet szabályozzak, tehát amelyek védik a befektetőket például, és bátorítják a külföldi befektetőket. Egy sor reform van az oktatásban, a közok, az közoktatásban, a felsőoktatásban is rendkívül jelentős lépéseket tettünk, annak ellenére, hogy korábban történtek visszalépések. Nagyon ambiciózus reform álltunk elő ezen a területen. A termelésnek a hatékonyságát szeretnénk növelni a következő öt évben, elég sok területen dolgozzunk, tehát különböző területek eh, be fogják mutatni a saját határidejüket, saját tervüket a, a reformokra. Természetesen eh, meg szeretnénk erősíteni az áttekinthetőség, az átláthatóságot, a civil szervezetek betekintést nyerjenek a különböző döntéshozatali eh, folyamatokba, és közelebb szeretnénk hozni a lakosságot a döntéshozókhoz. A, gazdaságot illetően a gazdaságunkra úgy tekintenek, mint egy alacsony költségvetésű gazdaság. Ki szeretnénk ebből lépni, és ki szeretnénk használni a, a geopolitikai helyzetünket, hogy egy gócponttá legyünk. Például az a, a, autóiparban, bizonyos területeken például elég nagy exportőrök vagyunk, az aeronautikában is van egy növekvő iparunk gyógyszeriparban is, mezőgazdasági területen is Tunézia rendkívül jó helyzetben van, technológiai szolgáltatásokban is, például a szoftver társaságokban, business process operationban Tunézia egyre jobban keresi a helyét, közel vagyunk az önök piacjaihoz, az európai piacokhoz, ugyanakkor hidat képezhetünk az afrikai piacokhoz, ahol jelentős lehetőségek rejlenek. Ezen belül ahhoz, hogy gócponttá válhassunk, meg kell erősíteni az infrastruktúrát, a logisztikát, nagyon sok befektetést eszközöltünk ezen a területen, a magán és állami partnerségekben is, hogyha megnézzük a következő képet, ez az az emberi fejlődés, az inkluziót. Tunézia rendkívül sokat dolgozott ezen a területen. A nők jogait illetően például fel szeretnénk emelni a 28 százalékból, és 35 százalékot szeretnénk elérni 2020-ban, öregszünk, 31 év az átlag életkor, és úgy gondoljuk, hogy a nők munkapiacra való bevonása megerősítheti az országunkat, és sokat tehetnek azért, hogy ezeket a kihívásokat legyőzzük. A Tunézia külföldön ezzel kapcsolatban is rend kívül sok ambiciózus terveink vannak, ugyanis bevételi forrásaink egyik jelentős része a külföldön dolgozó tunéziaiak, velük kapcsolatban szeretnénk sokat elérni, ugyanis egyre stabilabb helyzetet értek el azokban az országokban, ahol élnek. Ezt szeretnénk megerősíteni az oktatásban, a, a, múltunk, a történelmünket szeretnénk megerősíteni a turizmusban. A turizmus egy rendkívül fontos eh, iparág, jobban kiaknázni azokat a műemlékeket, eh, amelyek az országunkban találhatók. Sport és kulturális területen is szeretnék nagyon sok támogatást nyújtani. Egy új filozófiát kell bevezetni, ami a társadalmi párbeszédet illeti. A vállalkozók, illetve a szakszervezetek jelenleg erős harcot folytatnak. Másképpen kellene ezt a kérdést megközelíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy be kell vonni őket, mint szereplők. Keves időm van, úgyhogy rátérnék a következő képekre, a régiókra vonatkozóan az állam nagyon sokat fektetett be a régiókon belül társadalmi programokat, például eh, áramot eh, bevezetés, eljutatása, az egészségügyi rendszer eljutatása mindenkihez. Ugyanakkor a civil társadalom nem eh, jelent meg minden régióban, hiányzik az infrastruktúra, amelyik összeköti a belső területeket a tengerparthoz, a befektetőket is el kell vinni a belső területekre, motiválni kell a befektetőket, szükség van arra, hogy megfelelő összeköttetés legyen a kikötőkhez, az országunk az eh, lehetővé tehetné, legyen a szállítás az eh, vasúton vagy közúton történjen, ehhez meg kell teremteni a feltételeket. Eh, befektetés ösztönző programokat szeretnénk elindítani a belső eh, területeken, régiókban. A zöld gazdaság a következő téma, kérem. Ez egy rendkívül fontos része a stratégiai projektnek. Szárazországról van szó, nagyon sok nehézségekkel szenvedünk, ezért ezeket a e, lehetőségeket e, meg kell védeni valamilyen módon a e, természeti erőforrásainkat optimizálni kell, és a lehető legjobb módon kell kiaknázni a vízforrásokat a megfelelő módon kell kiaknázni, ami az energiát illeti. Elég nagy hátrányban vagyunk a megújuló energiákban, van nagyon eh, kevés 3%-os most, és 2000 20-ra 12%-ra szeretnénk felemelni a megújuló energiák eh, arányát és ezen dolgozunk nagyon sok, Nagyon nagy hátrányban vagyunk a biomassa, illetve a hulladékgazdálkodásban, ezen is nagyon sokat szeretnénk tenni. Támogatjuk az önkormányzatokat, hogy tegyék minek meg mindent annak érdekében, hogy a hulladékkal jobban gazdálkodjanak. A elsivatagodás ellen is nagyon sokat kell tennünk és ekológiai jellegű problémákkal szemben nagyon sok befektetésünk van. A 2016-os, 2020-as időszakban vannak kockázatok, mi meghoztunk döntéseket, a tervek kidolgozása után pragmatikusabban fogunk tudni beszélni ezekről, a befektetéseket szeretnénk felemelni, és ezáltal megerősíteni a gazdaságunkat, különböző reformokat szeretnénk bevezetni annak érdekében, hogy megerősítsük mindazokat a pilléreket, amelyek fenntartják a gazdaságunkat. Mi úgy gondolunk, hogy egy 5%-os évi növekedést tudnánk elérni, annak ellenére, hogy milyen biztonsági események történnek, 2017-2018-ból egy egy gyorsulásra számítunk, csak akkor tudjuk ezt elérni, hogyha visszatér a magánbefektetés, Pozitív jeleket látunk már, ugyanis jelenleg liberalizáljuk a kereskedelemet, és egyre nagyobb lépéseket látunk mindenkinél, az inflációt sikerül kordában tartani, két forgatókönyv van, az egyik az alapeset, amelyik számol néhány kockázati tényezővel, és a mi lehetőségeinkkel, hogy támogassuk ezt a tervet. Ugyanakkor, hogyha képesek vagyunk bevonni külföldi befektetőket, akkor jöhet egy B-terv, amelyik még sokkal ambiciózusabb, mint az alapeset. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Most pedig Panzéri úrnak adom meg az szót, ő a Magrebi delegáció vezetője. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! miniszter úrnak, hogy itt van. Én azt hiszem, hogy nem is kell elmagyarázni, hogy mennyire fontos számunkra Tunézia, és mennyire érdeklődünk az ország demokratikus átmeneti folyamataira, és szeretnénk, hogy ez pozitívan záruljon. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy önökkel együtt vagyunk a terrorizmus ellen, komoly hazájárulás gazdasági, pénzügyi téren, és támogatjuk önöket eh, a az Európai Unióval történő tárgyalások során is. Az európai parlamenti képviselőket eh, beszélünk még az eh, olívaolajról, és ez önök számára fontos terület. Nincsenek kétségeim be kell, befektetni kell Tunéziában politikai szempontból, gazdasági szempontból, és ezt minden területen megismételtük. A prioritás az, hogy támogassuk Tunéziát. Két dolgot szeretnénk meg ehhez hozzátenni. A gájaink vannak a tunéziai gazdasági szektor, a halászat például jelenleg még nem eh, versenyképes az igényekhez képest, és az önáltal bemutatott szlájdok, igen, valóban szükség van társadalmi gazdasági reformra, fel kell gyorsítani ezt, ezeket a reformokat. Ez alapvető önök számára, de ugyanakkor az Európai Unió számára is. A második elem, amit kit szeretnék emelni, az az, hogy a pénzügyi támogatás keretében szükség van egy megfelelő pontosságra a prioritások eh, kiemelésében nem szabad mindent támogatni, hanem egyes területeket ki kell emelni, és azokra kell koncentrálni. Végezetül van még egy téma, amit ön említett, a decentralizáció kérdése. Szükségünk van arra, hogy ellenőrizzük, hogy lássuk az intézményeknek a reformját is, amelyiknek az eredménye az, hogy egységes legyen a fejlődés az egész országban. Ugyanis ez az egyik alapvető problémája Tunéziának az, hogy lemaradnak egyes térségek a fejlődésben ahogyan említette, megalakult a közös parlamenti bizottság EU. Tunézia január első felében ülésezünk először. Ez azért is fontos, mert a két parlament ezen keresztül találkozhat és ellenőrizheti a reformoknak az állását az adott időpontban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most Castaldo úr következik, az AFET előadó a tunéziai kapcsolatokkal kapcsolatban a jelenlegi kontextusban. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy szót kaptam. Számomra nagy öröm, hogy itt fogadhatom miniszter urat, Ibrahim miniszter urat, és hogy megjegyzéseimet megtegyem a bemutatott tervez. Ez a terv, ez a erős, ambiciózus és nagy horderejű. Az Európai Unió részéről nem szabad lemaradni erről. Már most is jelentős támogatást nyújtottunk az átmeneti időszaknak és a reformoknak, és boldogan jelentem be, hogy jövőre a helyi választásoknál is jelen leszünk egy megfigyelő misszióval, bizottsággal. A legszegényebbek, legelmaradottabb régiókban és megfelelő legyen az összeköttetés az ország többi részével, hogy ott is megjelenjenek a reformok, és ebben jelentős szerepe van a helyi adminisztrációnak, és ezért rendkívül fontos számunkra, hogy ott legyünk, hogy megjelenjünk, és támogassuk a reformokat ezekben a térségekben is. Az elhangzott reformokat megfelelő időben kell végrehajtani, ugyanis az idő tényező rendkívül fontos most. Tunézia példaértékű lehet Észak-Afrikában és a közép-keleten. Ugyanakkor látjuk, hogy különböző eh, tényezők is vannak, a parlamentáris demokráciát meg kell erősíteni, és azon belül is azokat a mechanizmusokat, azokat az intézményeket, amelyek támogatják a parlamenti képviselők munkáját annak érdekében, hogy felgyorsuljon, hatékonyabb legyen a reform ö, eh, időszak. A magunk részéről hozzá szeretném tenni, és ön említett nagyon sok ágazatot, az infrastruktúrát, sokszínű gazdaságot szeretnének önök támogatni. Nem szabad csak egy vagy két gazdasági szektorra eh, koncentrálni, hanem harmonikus fejlődésre van szükség, ugyanis ezáltal immunisabb lehet egyéb támadásokra, válságokra. És ezáltal a kollégáknak a, a támogatásával, az árnyékjelentéstevők támogatásával egy olyan befektetési alapot eh, elindítani, amelyet az Európai Unió támogat, ahol transversális projekteket indíthatunk el, amelyik eh, konkrétan megvalósítana azokat a, a, azt a segítséget, amit szeretnénk nyújtani Tunéziának, azoknak az embereknek, akik leghátrányosabb helyzetben vannak az országban. Tunézia számunkra stratégiailag rendkívül értékes, amelyik sokkal tovább mutat, mint az ország lakosainak a száma. Egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy Tunézia rendkívül fontos számunkra, és hogy nem szabad magára hagyni a partnerségen belül előtérbe kell, hogy maradjon, és nem szabad a kelet-európai szomszédjaink előletörése miatt, hogy hátrányba kerüljön. Úgy gondolom, hogy továbbra is oda kell figyelni Tunéziára. A bizottságunk nevében mondhatom, hogy mi ott leszünk, folytatni fogjuk az együttműködést a közös parlamenti bizottság keretében is, amely jövőre indul el. Reméljük, hogy egy szilárd politikai kapcsolatot fogunk felépíteni, mert önök jelentik a, a reményt számunkra, hogy az Európai Unió legyen egy partner a földközi tenger túlsó partján. Reméljük, hogy ez a tenger nem egy elválasztás lesz, hanem összekö kultúrákat, a szélsőséges retorika ellen harcolnunk kell közösen, mi nyitottak leszünk bármilyen javaslatra, bármilyen tanácsra, ami önöktől érkezik. Köszönöm szépen! Köszönöm, Sziszesz úr! Moi, j'appartiens aussi à cette commission parlementaire mixte avec la Tunisie. Tunéziával kapcsolatban azt kell elmondani, hogy ez az egyetlen ország a földközi tenger térségében, amely elindult a demokrácia útján. A földközi tenger az arab világ egyetlen ilyen országa jelenleg. És emiatt kiváló példa számunkra, és kiemelt szerepe van, de nagyon rossz példa az ISIS szempontjából. Mindent megpróbál megtenni az ISIS, hogy aláássa a demokratizálódást Tunéziában. És ezért van az, hogy önöknek ennyi terrortámadást kell elszenvedniük. Valódi probléma van itt, mert ön kifejtette nagyon tisztán, világosan, szépen, hogy milyen irányba tartanak, hogyan képzelik el a fejlődés, és pont ez az ISIS baja önökkel. Mi pedig mindenképpen sikert kívánunk önöknek. A nők szerepének kidomborításában, ami már elkezdődött, Tunézia nem nagy ország, ezért több is az esély arra, hogy sikeres lesz ezekben a feladatokban. Lenne néhány kérdésem is azonban milyen módon képzelik el a kereskedelmet? Ugye be kéne kapcsolódni a nemzetközi kereskedelembe. Önök milyen kereskedelmi szerződéseket szeretnének kötni? Önöknek is be kell ruházniuk Európába bizalom szintjén, ahhoz, hogy Tunézia sikeres lehessen, és viszont egy Marshall tervhez hasonló terv lenne szükség, ami annak idején Európát kihúzta a sávából. Aztán itt van a líbiai kérdés. Tunézia nem nagy ország, és ennek az a hátránya is van, hogy egy nagy, nehéz válsággal küzdködő ország árnyékában van, és hát önök pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Szeretném önöket arról biztosítani, hogy az Európai Parlament, a néppárt ezen belül mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy segítsen önöknek a világkereskedelembe való intenzíve bekapcsolódás érdekében, és érdekelne az ön véleménye, tehát kereskedelmi téren. Uh, thank you, Mrs. Kavasz. Köszönöm szépen, Kavasz úr. Gomez asszony. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy itt vannak. Uh, köszönöm szépen, főleg, hogy most, hogy megkapják a Nobel-díjat azért a kiváló példáért, amit Tunézia mutatott kitartásban, stratégiai vízióban, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy garantáljuk és fenntartsuk a demokráciát. Nagyon nagyon érdeklődtem a stratégiai terv iránt, amit önök kidolgoztak. Az ön helyzetük, ahogy a kollégám mondta, rendkívül nehéz, mert a libiai kérdés nem csak libiai kérdésről van szó, hanem egész európai kérdésről van szó, mert Európa elmulasztott megtenni különböző dolgokat Gaddafi eh, bukása után, és mit jelent Tunézia számunkra, tehát eh, Tunézia egy eh, próba eh, próbát jelent Európa számára is, hogy mit kellene tenni, hogy hogy kell ezt az átmenetet levezetni. Tehát ez egy európai kérdés is egyben. A kérdésem a következő. Ön említette, hogy mennyire fontos a fiatalok a kérdés az önök számára a foglalkoztatás és a egyenlőtlenségek legyőzése említette, hogy a pénz átutalások a, tunézi, a külföldön dolgozó tunéziak számára részéről Ugyanakkor Európa meg nem tette a dolgát Libiában, Szíriában és más országokban. Ott van viszont a megszorítások politikája, amelyik több szegénységet hoz létre, több munkanélküliséget hoz létre tunéziai fiatalok számára és bevándorlók számára, európaiak számára egyaránt. És tehát itt egy ellentmondásról van szó. Azt mondhatnánk, hogy Európában mint hogyha megadnánk a, a, az összes érvelést eh, a terroristáknak. Mondja el, kérem, önök, amikor számolnak, hogy ez az európai megszorításos politika, amelyik megakadályoz minket, hogy visszatérjünk a növekedéses, a fejlődéshez, mi dolgozunk az egyenlőségért, miközben mi magunk problémákat okozunk saját magunknak ezen a területen. Ez hogy hat önökre? Smith úr, köszönöm szépen. az örülök, miniszter újra találkozunk. Tunisban már találkoztunk a megválasztások után, azt hiszem jól haladtak. Én jónak tartom, egy ilyen törékeny időben komoly haladást értek el, és szakbizottságként támogatjuk önöket, de valamennyien politikusok vagyunk itt, ön is egy politikus, és nyilván győzelmekkel akar hazamenni, be akarja mutatni az országának, hogy igenis a haladás megtörtént, de a másik bizottságom, a mezőgazdasági szakbizottság, tényleg ott egy jelentést készítek, és a mi csoportunk is támogatja önöket. Itt igenis a terepen, ott a saját hazájában kell munkahelyeket teremteni de konkrét dolgokat szeretnék látni, amire rámutathat politikusként Tunéziában, ahol azt mondja, igen, az EU bemutatta, bizonyította, hogy haladni akarnak, a tárgyalások folynak, pénzeket is biztosítunk. Mit tehetünk mi afetként, szakbizottságként, hogy demonstráljuk az önök népének, hogy tényleg érdemes a demokratikus folyamatot továbbvinni, ebből előnyt kovácsolnak, munkahelyeket teremtenek, gazdaságilag jó lesz, tehát a konvergencia halad, de a Marshall terv mind ötlet merül fel bennem, ez egy nagy kötelezettségvállalás az EU részéről, hogy támogassa az önök erőfeszítéseit erre szükség van szerintem, de az európai oldal tényleg ambíciózusabb és bátrabb is lehetne a tényleges támogatások során. Tudnál konkrét példát mondani arra politikusként, politikusnak, hogy eh, hogyan tudnák segíteni? Epididéusz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről üdvözlöm miniszter urat. Eh, Szeretném megtudni öntől, hogy milyen támogatást kértek önök az Európai Uniótól az olívaolaj területén. Ugye már elhangzott, hogy az Európai Bizottság javaslatot készít elő az importált olívaolaj mi szerint magasabb vámokat kívánnak alkalmazni, kvótákat kívánnak alkalmazni. 35 millió tonnáról beszélünk, Tunéziából érkezne, ugye Görögország is egy nagy olívaolaj termesztő. Na most ez a javaslat, amit a bizottság beharangozott, ez érint bennünket. Tehát ha ez a javaslat tényleg van, tényleg megszületik, azért szeretném megtudni azt, hogy ez hm, hol milyen pszichológiai hatást gyakorol a piacra, hiszen ez a görög olívaolaj árát csökkenteni fogja. Már látjuk ezt a tendenciát most is. Több mint 20 ezer család Görögországban ebből él, aki itt dolgozik az olívaolaj termelésben, ez egy fontos része a nemzetgazdaságnak, és ez a nemzetgazdaság a, a memorandum miatt már drasztikusan megcsúszott, vagyis görög részről nagyon nehéz lesz a helyzet, hogyha a külpolitika keretében az Európai Unió támogatásokról dönt, olyan támogatásokról, amelyek egy-egy adott területen tisztességtelen versenyt okozhatnak az Európai Unió tagállamai számára. Kíváncsian várom a véleményét, végül pedig Kán úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, üdvözlöm a körünkben. Örülök, hogy megosztotta a tapasztalait, a fejlesztési terveit. Gratulálni szeretnék. Egy sor kollégám kifejtette már a véleményét, hogy sikeresnek akarják látni Tunéziát, és hát, hogy befektetésekre van szükség. Egy pontot én is szeretnék még felvetni, ami így én is többször jártam Tunéziában, és hát remélem nem sokára megint mehetek ha az arab tavaszról beszélünk, hallunk, és az arab térről is hallunk, különbözőképpen látják a, az emberek a nehézségeket, és hát az önök hazája Nobel-díjas is lett, és szívmelengető volt, hogy megtartották a választásokat jó eredménnyel, és akkor tovább léptek egy jobb választáson, megint sikerült nyerniük az önök pártjának. Tehát ezt tényleg eh, gratulálni szeretnék. Tehát látjuk ezt a küzdelmet eh, az ott élő emberek demokratikus deficitről beszélnek a közel-keleten, az arab országokban és ilyen értelemben nagyon fontos, ami önöknél történik, ahogyan kezelik a saját helyzetüket, ahogyan megszavazták a kormányt, és ahogy az ellenzék viselkedik, mert ennek óriási hatása van. Látjuk, hogy az ISIS az egész világon fellép, és az iszlám világ jobban szenved, mint bárki más ettől, és ezért egy újfajta narratíra van szükség, és világossá kell tenni, hogy a demokrácia és a stabilitás egy érmének a két oldala. A diktatúrsabb és az instabilitás megint egy érme két oldala, de ugyanarról az érméről van szó mindkét esetben, ezért fontos, hogy önök sikeresek legyenek, hogy a demokratikus utazásunk sikeres, hogy érdemes ezt az utat választani. Köszönjük szépen! az önök példáját. Köszönöm szépen, most meg megadom önnek a szót, miniszter úr, reagáljon egy-egy felvetésre. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm a hozzászólóknak a támogatásukért, amit kifejtettek e, e reform folyamat kapcsán. Most építjük föl ezt a demokráciát. A stabilizáció. Ezzel kezdeném. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Tudniuk kell, mert követik a tunéziai eseményeket. Van egy probléma jelenleg a lakosság körében a folyamatok elfogadhatósága, szavahihetőséget illetően, a pártoknak a szavahihetőséget illetően, mert csalódott a lakosság. Egy amikor föntről lefelé történnek a dolgok, alap, alkotmányozó országgyűlés, országgyűlés, és így tovább, az eredmények lassan jutnak el a lakossághoz. Nagyon fontos számunkra emiatt a decentralizációs folyamat, hogy eljuttassuk mindenhova a demokratikus kultúrát, a helyi szavazás, választásokat szeretnénk megszervezni. 2016 végén elején, a legkésőbb 2017 elején, pontosan azért, hogy a mindennapokban eljusson a változások szele, az a lakosság megérezze a folyamatokat. Elindítottunk már egy megfelelő párbeszédet pártokkal, szervezetekkel, és arról, hogy megnézzük az első szakaszt. Minden ország átment ezen a szakaszon. A decentralizáció megerősítése időt követel, ugyanakkor már elkezdődött mindez, városi önkormányzati tanácsok, illetve regionális tanácsok alakulnak, és akkor onnan majd jön a lentről fölfelé való megerősítés különböző térségekben 6-7 megyed disztrikt lesz Tunéziában, amelyik meg fog erősíteni ezt a decentralizációs folyamatot. Nagyon fontos, és nagyon sok programunk van az Európai Unióval együtt, amely támogat minket ebben a folyamatban. Önök segítségével sikerült ezeket a folyamatokat elindítani, és a dolgok azt kell, hogy mondjam, hogy elég jól haladnak ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, és az új tárgyalásoknak a megnyitását, most el, itt vagyunk a, a nulla eh, állásponton, ez azt jelenti, hogy most kezdjük el ezeket a tárgyalásokat, az alapokat rögzítjük, ugyanakkor nagyon fontos számunkra, meg állapítottuk, hogy melyik a kritikus pontok, és globálisan a korábbi eh, megállapodás nagyon erős, 96-os megállapodás nagyon erős iparnak a kialakulását tett lehetővé. Importálni tudtunk eh, európai járműveket, és eh, sikerült beszállítókat eh, hozni eh, Tunéziában, akik beszállítottak a különböző autogyártóknak, tehát ezen a területen is megerősödött az ipar. Az a remény, ha és úgy vélem, hogy a megalapozott remény az az, hogy megerősíthetünk különböző területeket, és ugyan kicsik vagyunk az európai piacok méretéhez képes, meg tudjuk találni azt a win-win situation, tehát azt a mindkét fél számára kedvező megállapodást, amelyik hasznos lesz, gyümölcsöző a tunéziai szereplőknek, és ugyanakkor az Európai Unió is hasznot hoz majd ebből. És ez visz, elvezet minket az olívaolaj kérdésére a Tunézia nagyon sok oliva olajat exportál Európa felé, és nagyon sokat exportál európai felvásárlók számára, akik alakítják a nemzetközi piacokat. Önök látják, hogy ez a piac növekszik, ami a fogyasztást illeti. Mi úgy gondoljuk, hogy már eléggé integráltak vagyunk. Tunézia nagyon sokat tudott exportálni Európa felé, mert nagyon sok együttműködés van. Ugyanabban a térségben vagyunk egy olyan termékkel, amelyik jelentős értékkel bír a világpiac növekedésben van, fejlődésben van, azt hiszem, hogy közös lehetőség előtt állunk, és nincs igazán stressz, nincs igazán feszültség az európai termelők és a tunéziai termelők között. Annál is inkább, hogyha megfelelő, magasabb minőségű termékekről van szó, amelyek jelen eddig kisebb mértékben van jelen a piacokon. Én úgy gondolom, hogy a vízió inkább integrált kell, hogy legyen, és komplementáris, semmint ilyen konkurencia szempontjából nézzünk Tunéziára. Ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, mi nem vagyunk egy fontos piac, amelyik egyszer csak elárasztják az európai e, piacok, mert ugye a, a tunéziai átlagháztartásnak a vásárlóereje nem túl erős ez a nyitás egy lehetőséget jelent az európai gyártó számára, és biztos nem jelent egy kockázatot az EU, a tunéziai ipar számára, hogy hirtelen az európai termékek elárasztják a piacot. Természetesen számítunk néhány támogatásra és nyitottságra tárgyalások során. A kereskedelemnél már egy kicsit más a helyzet. A kereskedelem nem eléggé eh, liberalizált nálunk. A reformokban, eh, idézőjelben eh, elkezdjük liberalizálni, ugyanis korábban volt egy protekcionizmus, egy piac lezárás, és ezért szeretnénk, hogy a verseny szabályozza, a konkurencia szabályozza a kereskedelmet, hogy nyitottabbak legyünk, Egyelőre szín, eh, a, nulla eh, szinten vagyunk a tárgyalásokat illetően, csak a eh, az alapokat próbáljuk rögzíteni, és majd meglátjuk, hogy hogy fogunk tovább lépni. Líbia. Líbia valóban ott vagyunk a, a kockázat árnyékában. Igen jelentős kockázatot jelent a lidiai helyzet. Tunéziában 1,2 millió eh, menekültet fogadott Tunézia Libiából és más területekről, és eléggé el elég fullasztó volt a helyzet, főleg a déli térségekben a lakosságunk nagyon megszenvedte ezt a helyzetet. Befogadták a menekülteket a saját otthonaikba, e, mindent megtettek annak érdekében, és azt hiszem, hogy példamutatóan viselkedett a lakosság, nagyon diszkréten történt mindez. Attól félek, hogyha egy újabb válság alakul ki, Líbiában, hogy hogyha kialakul Líbiában ez a válsághelyzet, Tunéziában nem lesz meg a lehetőség arra, hogy kezelje a helyzetet, ezért mi számítunk arra, hogy Európa odafigyel erre a helyzetre, hogy mi történhet Líbiában, és támogatja Líbiát. Reméljük, hogy Líbia megfelelő egyensúlyt fog találni az ENSZ és az Európai Unió támogatásával nem tudnánk eh, mit kezdeni egy eh, akár kisebb, eh, rövide válsággal is Lidiában, nem tudnánk azt a helyzetet kezelni, ezért számítunk arra, hogy az Európai Unió a programaival, a támogatásaival mindent megtesz annak érdekében, hogy megelőzze ezt a problémát, illetve hogy segít nekünk megvédeni a határainkat 20 kilométernyi kerítés eh, van, van egy programunk önökkel, eh, annak érdekében, hogy technológiailag is támogassák minket, hogy meg tudjuk védeni a határainkat. Holnap Líbiának újra meg kell születnie, fel kell építeni Líbiát, és ott lesznek kockázatok. Tunézia jó példát mutathat Libiának, hogy egy új demokratikus állam jöjjön létre. Konkrét példák. Valóban beszélünk a partnereinkkel, akár a G7-es országokkal, akár az Európai Uniával, a lakosság jelenleg tanul. Meg próbálunk tanulni. Nagyon sok a problémánk van, 40%-os esés volt a turizmusban, és ezért a kereskedelmi mérlegünket eh, egyensúlyba kell hozni, és ez problémát okoz. Támogatni kell tehát ezeket a kérdéseket, hogyan tudunk tehát ezeket a ambiciózus terveket végrehajtani, úgyhogy megtalálunk bizonyos egyensúlyokat. A fiatalok szívesen fogadnának egy mini Marshall tervet tekintettel Tunézia méreteire. Igen, ez jó lenne a társadalmilag, eh, szociálisan szükség van változásokra, erre szükség van pénzre. Európa hogyan tudna ebben segíteni? Európa az egyik legnagyobb partnerünk az emberek megtanulják az, hogy hogyan lehet eh, adósságot felhalmozni, ugyanakkor bizonyos korlátok között természetesen, vannak baráti országok, akik sokkal több pénzt kaptak, mint Tunézia. 5-6-szor eh, más országok, baráti országok nem segítenek, nem segítettek nekünk az eh, öbölmenti országokra gondolok. Tehát mindet megtenni annak érdekében, hogy Un Tunézia az demokrácia útjába lépjen, megfelelő programokkal tudjuk konkretizálni ezeket a támogatásokat. Az elnökünk kifejezte azt, hogy az elektromos összekapcsolása Európa és Tunézia között, ugyanis Tunézia energia, elektromos energia importőr lett, ez nagyon fontos lenne nekünk. Ugyanis ez egy kétoldalú kapcsolat jöhet, nyáron mi tudunk szállítani sok energiát, télen Európától tudunk átvenni energiát. Ez nagyon fontos lehet. Ez egy politikai, megfelelő politikai jelzés is lehet de 2011 és 2015 között nagyon sok dolog történt, és elismeréssel szólunk az európai erőfeszítésekről, ugyanakkor további erőfeszítéseket kellene tennünk annak érdekében, hogy segítsenek nekünk. Egy támadás Tunéziával szemben az egy európai elleni támadás lesz politikai dolog, kérdésről van szó, politikai támogatást kérünk emiatt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm szépen, hogy bemutatta az ambíciózus stratégiájukat, és belülről mutatott rá egy szélesebb körű kontextusra, ezt nagyra becsüljük. Sok sikert kívánunk! Hölgyeim és Uraim, ezzel a napi rendi pontot lezárom, és lezárom egyben az ülésünket, és újra találkozunk hétfőn 8 óra, hétfőn 8, nem 7, 7 órakor, hétfőn 7 órakor, este 7 volt találkozunk hétfőn. Jó, jó étvágyat kívánok!